So, since the rapporteur is in the room, Jan Ulbricht. Mivel megjött a jelentéstevő, elkezdjük a munkát. Hölgyeim és Uraim, üdvözlök mindenkit! a délutáni ülésünkön. Jean Arthuis elnök közölte, hogy nem tud eljönni hozzánk ma délután, éppen ezért az a megtiszteltetésért, hogy átveszem az ülés vezetését. Van egy olyan napirendi pontunk, amire elég sok időnk jut, hiszen a több éves pénzügyi keret és rugalmassága a témánk. Üdvözlöm Olaj Rubiót körünkben, és Péter Bekert. Örülök, hogy eljöttek hozzánk, és hogy gazdagítják az ülésünket. Két írásbeli briefinget is kaptak a témáról. Richard Krónak is szeretném átadni a szót a jogi szolgálat részéről, aki ebben az összefüggésben egy tanulmányt is írt, és pedig Jan Olbricht felé, nem tudom, hogy szeretné -e a szót, Olbricht úr. Igen, köszönöm. Két személy leszek ma, ami nem túl egyszerű, de két előadó névében, Toma asszony és jó magam nevében szeretnék rövid bemutatót adni, hogy hol vagyunk a jelentés tekintetében. Februárban szavaz a szakbizottságunk a jelentésről, és ebben az anyagban természetesen néhány alapelemet fogunk először kiragadni. A parlament félidős áttekintésre vonatkozó javaslatát először is, utána pedig az ágazati bizottságokat, amelyek a következő MFF-en dolgoznak. Először általános megjegyzéseket szeretnénk tenni, amely a költségvetés struktúrájára vonatkozik, természetesen az időtartamára, de figyelembe veszük azokat az elemeket is, amelyek az egész konstrukcióra vonatkoznak, amibe beletartozik a rugalmasság is. A rugalmasság is a költség egysége. Miért? Hiszen a kezdetektől fogva azt szeretnénk, hogy rugalmasabbá tegyük a költségvetés, hogy nyíltabbá, nyitottabbá tegyük, hogy a 7 év alatt alakítani lehessen. Éppen ezért az egyik olyan dolog, amit javasolni fogunk, a rugalmasságra vonatkozik, hogy milyen eszközök működnek jól, és hogy melyeket kellene kijavítani, melyeket kellene megújítani. Lehet, hogy új rugalmasságra van szó, új rugalmassági elemekre, eszközökre van szó. És kíváncsi lennék arra, hogy ez hogyan működik, hogy mit lehet megváltoztatni a rugalmasság tekintetében. Másodszorban mi a parlament álláspontja a költségvetés egysége tekintetében, és ez azt jelenti, hogy egyre inkább rájövünk, hogy mennyire komplex a pénzügyi és a költségvetési struktúra. Az Európai Unió költségvetéséről van szó. Ez pedig az egész konstelláció, amiben különféle elemek vannak, amelyek összefüggenek egymással. Tehát nagyon jól tudjuk, hogy ez annak a függvénye is, hogy milyen képet kapunk. Tehát a kérdés az, hogy a költségvetés visszatükrözi-e azokat a politikákat, amelyeket a szerződésekben megszabtunk. A kérdés tehát az, hogy a külső eszközök szerepe mi? Tehát, hogy most őszinte tényleg kellenek ezek? Tehát, hogy lehetséges itt különféle külső eszközöket bevonni a költségvetésbe. És mi lesz a költségvetés sorsa? Tehát meg lehet úgy változtatni a struktúrát, hogy a plafont megváltoztatjuk. Hiszen rugalmasabb költségvetés szeretnénk, ez pedig olyas valami, aminek nincs hozzáadott értéke. Tehát egyre több dolgot adunk hozzá, egyre több eszközt adunk hozzá, de nem tudom, hogy van-e hozzáadott értékű. Másodszorban pedig felmerül a kérdés, hogy mi ezeknek a szerepe. hogy ellenőrizhetjük-e ezeket. És a tagállamok esetleg nem akarják ezeket ellenőrizni, vagy lehet, hogy másokat meg ellenőrizni akarnak. Tehát ez két olyan elem, amely az egyik a rugalmasságra vonatkozik, az új MFF-re, a másik pedig a költségvetés újdonsága, tehát a költségvetés új jellege rengeteg információval rendelkezünk, rengeteg javaslatot kaptunk, és ezeket a javaslatokat mind be kell vennünk a dokumentumokba. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm én is, Olbricht úr. Rubio asszony most kapott egy áttekintést ezekről a kérdésekről, és a szakbizottság is felveti ezeket a kérdéseket. Most pedig örülünk, hogy meghallgathatjuk, és Remélem, hogy néhány választ is kapunk öntől ezekre a kérdésekre. Öné a szó. Thank you very much, Chairman. Um... Köszönöm, elnök úr. A rugalmasságról szeretnék beszélni. Igen, itt van. Egy általános áttekintést szeretnék először is nyújtani és ez a saját esetemben is megvolt. Ezen kívül még szeretnék kitérni arra, hogy a rugalmasági eszközök hogyan működnek, tehát szeretnék az MFF-ről általánosságban szólni, utána pedig, hogy hogyan tudnánk a következő tervezési időszakban ezt jobban használni. Tehát először is egy rövid bevezetőt adnék, és azzal kezdeném, hogy két kihívásunk van, kettős kihívásunk van. Tehát az egyik a Brexit által hagyott űr. Tudjuk, hogy, a, hogy Nagy-Britannia nettó befizető, és ezek a befizetések most hiányozni fognak. Ez az egyik, a másik megjegyzésem pedig, hogy új kiadásokra lesz szükség, védelem, biztonság, és így tovább. Nem könnyű ezekkel a kihívásokkal felvenni a harcot, és a legkívánatosabb pedig az lenne, hogy felvesszük a kihívást, és az új forrásokkal és a költségszint fenntartásával is új területekre kell koncentrálnunk, tehát új politikák lesznek majd. Itt eh, új eh, intelligens politikákat kell bevezetnünk. Ez egy nagyon eh, kívánatos forgatókönyv. Egy kicsit szkeptikus vagyok a forgatókönyv tekintetében. Talán létrejöhetne egy átmeneti több éves pénzügyi keret. Én nem hiszem, hogy van elég időnk. Lehet, hogy tévedek, de eléggé szkeptikus vagyok, hogy lesz-e időnk méreható reformokat végrehajtani a választási kampány idejében. Tehát lehet, hogy a következő MFF átalakításra nem lesz elég idő. Itt a forrásokat régi területekről új területekre is át lehet majd irányítani. Akkor is, hogyha nem biztos, hogy 2019 előtt a reformot ratifikálni lehet. Akkor most nézzük meg a rugalmasságra vonatkozó előírásokat, és hogy hogyan használjuk ezeket a jelen MFF-ben. Itt bizonyos javulást is észrevehetünk. Itt a marzsok maximalizálását lehet elérni, tehát eh, a kötelezettségvállalások tekintetében, de nem csak erről van szó. A kifizetések globális marzsa, a kötelezettségvállalásokról van szó, és a kontingensek marzsáról. Tehát ez egy beépített rugalmasság az Európai Unió kiadási programjában. Ez a három változó van tehát az MFF-ben, és hogyha megnézzük itt a különféle eszközöket, akkor megállapíthatjuk, hogy a több esetben használták ezeket az eszközöket, például a menekültválságra történő reakcióval, és 2016-ban a rugalmassági eszközből lehetett forrásokat lehívni, a többi az szerényebb. Egy másik dolog, hogyha az eszközök felhasználását vizsgáljuk, az az, hogy nem volt minden esetben világos, hogy ezeket a kifizetéseket milyen pontos körülmények között lehet felhasználni. A bizottság pedig kitette ezeket a bizonyos plafonokból, tehát itt bizonyos plafonokon belül lehetett az összegeket használni, ezeket mozgósítani az elkövetkezendő évekre. Tehát itt hoztam magammal néhány táblázatot is, hogy ezeket a különleges eszközöket hogyan lehet használni. Tehát nincs sok idő a prezentációra. Most megnézzük a rugalmassági előírásokat, hogy hogyan lehet a marzsokat maximalizálni. Tehát itt van a kontingens mars, itt 0,03 százalékról beszélhetünk, előre nem látott esetekre, és itt van egy általános kötelezettségvállalási és fizetési marzs, és ezeket mind át lehet vinni az elkövetkezendő évekre. Hogyha megnézzük ezeket az ezeket az MFF-ben, akkor következtetéseket is levonhatunk. Tehát például itt a kötelezettségvállalási marzsok, Itt nem olyan jelentős összegeket látunk, és azt látjuk, hogy itt kb. 4 milliárdról van szó, de hogyha a kontingencia marzsot akarjuk használni, akkor ezt eh, nagyon ki kell használni egy év alatt, és uh, itt uh, igazából kevesebb a tartalék. Tehát igazából ez nem, nem egy olyan dolog, amit bölcseköveként használhatunk. Hogyha megnézzük a kifizetések tartalékát, akkor nagyon érdekes új dolgokat láthatunk. Hogyha megnézzük ezt az ábrát, akkor itt kifizetési kötelezettségvállalást látunk, és itt a 2017-es 2017-2013-as látjuk. Itt pedig azokat a kötelezettségvállalásokat látunk, lent pedig a legutóbbi technikai kiigazítást látjuk. Tehát itt a kifizetési kötelezettségvállalások esetét itt kékkel látjuk. Ez az MFF utolsó évében volt. Látszik, hogy az MFF elején igazából nagyon sok kifizetés volt, amelyek igazából kikerültek a tagállamokhoz, tehát amiket nem használtunk fel az MFF első éveiben, azok visszajöttek az MFF-be. A jelen MFF-ben ez nem történt meg, és látjuk, itt 2016-ban volt egy mélypont a kifizetésekben, viszont az elmúlt években, tehát itt látjuk, hogy növekedés van, és itt megvan az a kapacitásunk, hogy itt optimalizáljuk a kifizetéseket. Tehát itt látjuk a, kifizet, a globális kifizetési tartalékokat. Itt azt látjuk, hogy az FC garanciát is felhasználhatjuk. Tehát itt a kötelezettségvállalási tartalék abból ered, hogy az MFF-et eh, a bizottság és a parlament politikai mandátumával nem szinkronizálták. Most pedig eh, itt van a Juncker terv, itt van egy új prioritás, és új kihelyezések kellenek az új eh, prioritásokra. Tehát a kötelezettségvállalási globális tartalék a politikai prioritások tekintetében változik. Tehát mindenképpen volt javulás, a költések tekintetében itt voltak kiegészítések, de általában a kifizetések 70%-a nagyon merev, és az Európai Unió költési programjára vonatkozva. Tehát milyen következtetéseket vonhatunk le. Tehát talán a legfontosabb, hogyha megnézzük a rugalmassági előírásokat, hogy hogy legyen megfelelő tartalék. Tehát, hogyha itt rugalmassági előírások vannak, és hogyha tartalékokat képzünk, akkor a tartalékok felhasználásánál élni kell ezekkel az előírásokkal. És pillanatnyilag a tanács a nagyon alacsony plafonokat akart kialakítani a költésekre, a kiadásokra, de azért itt is van eh, rugalmasság. Tehát az Európai Parlament számára ez egy nagyon rossz üzlet volt, és eh, itt teljesen mindegy, hogy eh, az előírások milyenek, ezeket fel kell használni a rugalmasságba. Tehát, hogyha a tartalékokat fel akarjuk használni. Egy eh, további, hogyha különleges eszközöket használunk, a bizottság ezt a az értelmezést használta, így ez jó lenne a következő MFF-nél, utána pedig eh, megérkezünk a félidős áttekintéshez. És eh, a következő MFF struktúráját is meg kell vizsgálni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy a félidős áttekintésben megfelelő körültekintéssel járjunk el. És uh, itt uh, jelentős változásokat is lehet eszközölni. A jogi kényszer miatt nem lehetett itt uh, megfelelő időben változtatni. Tehát egy igazi félidős áttekintésre van szükségünk a legújabb MFF részére. Az anyagomban egy-két javaslatot is megvitatok. Egyrészt változtassuk meg az MFF struktúráját és tartalmát. Rugalmasabbá kell tenni ezt. Minél rövidebb lenne az MFF, annál kevesebb rugalmassággal rendelkeznék bennem, és minél kevesebb volna megtakarítás, annál lehet kevesebb lehetőség volna arra, hogy az egyik csoportból, irányból a másik irányba átcsoportosítsuk a pénzeket. Az is kérdés, hogyan lehet megerősíteni ezeket az eszközöket. Láthattuk, hogy a rugalmassági eszközök nagyon hasznosak. Érdemes volna azon gondolkozni, hogy ezen eszközök közül melyiket lehetne összekapcsolni. Például a tartalé, tartalékot a rugalmassági eszközzel össze lehetne kapcsolni. És további javaslatokat is megfogalmazok anyagomban, például a EU krízis tartalékát a többletbevételből, a szankciós bevételekből lehetne finanszírozni, és célra vezető volna az eszközöket összekapcsolni. Azt is megvitatom, hogy hogyan lehet az egyik évről másik évre átgörgetett költségvetési formá, források <clears throat> korlátját felszámolni. Jelenleg az át a tovább görgetés korlátokba ütközik. Nem értem miért. Azt gondolom, <clears throat> hogy ezzel a szabályjal arra kényszerítjük a szerveket, hogy ne, késedelmesek, ne késedelmeskedjenek a kifizetéssel. Amikor a kifizetést nem engedjük átgörgetni, de amikor a költségvetési forrás nem lehet a következő évre görgetni, akkor ezzel nem tudom pontosan, hogy a jogalkotó vagy a szabály megalkotója milyen célokat akar követni, hiszen lehet, hogy a következő naptári évben több igény jelentkezik. A flexibilitási eszközök módosításának előfeltételem az, hogy elegendő marzsal rendelkezzünk. Ezen szabályok erejét, úgymond tűzerejét jobban meg lehetne erősíteni azáltal, hogy a kontingencia marzsot, a tartalék marzsot átgörgethetővé tesszük a következő évekre, és ezzel the interinstitutional agreement before the treaty of... És ezzel segíthetnénk azt, hogy az MFF 0,3-0,7 százalékos növekedésére volna lehetőség, persze akkor, hogyha tanácsban minősített többséggel rendelkezésre. Ebben a javaslat csomagban pedig az, az az egészen új elem, hogy minden éves EU költségvetésben egy költségvetési tartalékot hoznánk részle, mind a kifizetési kötelezettségek, mind a kifizetések területén mondjuk minden egyes éves költségvetésnek 5%-át nem alokálnánk, ez egy ilyen költségvetési tartalék volna. És így a két költségvetési hatóság dönthetne arról, hogy ebben az évben mire használja fel a tartalékot. akár a kifizetések, akár a kötelezettségek tekintetében. Ezen budgeteri rezervet, költségvetési tartalékot persze csak akkor lehet kialakítani, hogyha kellő plafonnal rendelkezünk e folyamat végre Ähm, Kellő tartalékkal rendelkezünk ennek a végrehajtására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hogyha Olbricht úr kéri először a szót, mint előadó, akkor megkapja a szót, ha nem, akkor Rübig és Fernandes kollégák. Tessék, Paul. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy részletesen megvitatjuk, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésünkre Az 1,24 százalék eh, körül kell, hogy forogjon a vita, hiszen a Lisszaboni szerződés az 124 százalékos határt írja elő, nem az 1 százalékosat. Tehát azt hiszem, hogy a vita homlok terében ez a kérdés áll. Mi persze ahhoz tartjuk magunkat, amit az évben, <clears throat> amiről döntés született, és hogyha megnézzük, hogy mely programok fontosak számunkra, én például azon szakbizottságért felelek, amely azokat a kérdéseket tisztázza, hogy a fejlesztési politikában milyen irányba lehet tovább lépni. Most tehát ebben az esetben az a kérdés, hogy mely kormányközi területeket lehet az költségvetésbe átvezetni. <clears throat> mely jelenleg kormányközi vagy nemzetközi szerződés alapján működő szerződések hatáját lehetne átvinni a közösségi hatályba. Másrészt a Brexit is világos összeget fog adni, bármilyen összeg lesz ez. A parlament abból indul ki, hogy legalább 100 milliárd eurót fogunk kapni a Brexit tárgyalások következtében, máskülönben ugye a Brexit szerződést nem fogjuk tudni elfogadni aki kilép, annak tudnia kell, hogy ez kilépés következményekkel jár. És ezt a 100 milliárdot pő a pő darabonként a fűrő mezőr el lehetne az MFF-re is költeni, tehát a több éves pénzügyi keret számításaiba be lehetne ezt számítani a fejlesztési alap, a Brexit, ezek mind nyitott kérdések, és egy sor további kérdés van, ahol kreatívan kell azon gondolkozni, hogy az MFF-et hogyan alakítsuk ki. A <clears throat> kilencedik kutatási keretben meg akarjuk kettőzni az eszközeket, és a mezőgazdasági területen és a regionális területen is igény mutatkozott a <clears throat> keretek megemelésére, és itt eh, lehetőség van arra, hogy a rugalmasságot a figyelem homlok terébe állítsuk. Ennek megfelelően az a célunk, hogy a tanácssal egy eh, jövőbe mutató koncepciót dolgozzunk ki. Macron elnök, francia elnök ezt a célt prioritásos célként eh, tűzte ki, és hogyha egy új Európát, erős Európát akarunk, akkor át kell alakítanunk a gondolkodásmódunkat. Meg vagyok hökkenve, hogy az Európai Unió jelenleg kevesebb, mint 1%-át kapja meg a nemzeti költségvetéseknek, a GDP-nek. Tehát, hogyha új pályára akarjuk terelni az európai politikát, az európai eh, közösség életét, akkor eh, a költségvetésről is gondolkozni kell. Az Európai Parlamentben például van egy külön osztály, amely azt számítja ki, hogy hány milliárd eurót veszítenek ez az állampolgárok azért, mert nem közösen végzünk valamit. Ezért a tanács <clears throat> azt hiszem, hogy arra a következtetésre kell, hogy jusson, hogy több kérdést kell európai szinten kezelni, a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával természetesen. A Lisszaboni szerződés teljesítése nem csak a fejlesztési politikában, a regionális politikában, a mezőgazdaságban vagy a kutatási politikában kulcs elvárás, és 100 milliárd alatt pedig nem írjuk alá a Brexit szerződést, ezt világosan üzenjük Bárnyénak. A parlament 100 milliárd alatt egyszerre nem bólint rá a szerződésre. Köszönöm, Fernandes úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Text et aussi... Euh, Köszönjük szépen a prezentációt és magát a tanulmányt is természetesen ebben a nagyon fontos kérdésben. Hát igen, a rugalmasság olyan kérdés, amelyel kapcsolatban nagyon sokat vitáztunk, és természetesen a tanács és a bizottság számára is nagyon fontos kérdések voltak ezek. Figyelembe véve, hogy milyen problémák merültek fel, például a menekült kérdésben, tényleg hihetetlen, hogy milyen akadályokkal kellett szembenéznünk. A számunkra leginkább kívánatos menetrend helyett inkább a nem kívános menet, nem kívánatos menetrendekről kellene beszélnünk. Amit szeretnénk, az a szolidaritás itt az Európai unión belül. Amit szeretnénk, az a kohéziós politika, mert ez tényleg jól működik, illetve a KAP is jól működik. Ezeknek a költségvetését csökkenteni tulajdonképpen nem nehéz, mert csökkenteni akármit lehet nagyon egyszerűen. De ez nem biztos, hogy a jó megközelítés. A kohéziós politikát rengeteg támadás éri, ugyanakkor azért ne feledjük el, hogy az MFF 2017-ben kezdődik tulajdonképpen a kohéziós politikák szempontjából, mert a 2014-15-16-os évben azt hajtottuk végre, ami még az előző MFF-ből maradt, és a 21-22-23-as évekre pedig az N plusz 3 szabály vonatkozik majd. Tehát a 2017-2021-es időszakban azt fogjuk látni, hogy a teljesítés fantasztikus lesz. A minimum, amiből kiindulunk, és a maximum, amivel dolgoznunk kell, 1,23 vagy 1,24 a kifizetések kapcsán, hogyha 1,23 a maximum a saját források kapcsán a kifizetéseknél, mert 1,27-ről is volt szó, a kötelezettségvállalások kapcsán. Vannak teljesen maguktól értetődő dolgok, de hát azért nézzük meg, hogy mennyire kell változtatnunk. Mondjuk lehet csökkenteni az időszakot. Lehet ez egy év, de hát hogyha megnézzük a 312-es cikket az EUMS-ből, akkor azt látjuk, hogy a minimum 5 év, tehát mégse lehet egy évre csökkenteni ezt. De mondhatnánk, hogy annak érdekében, hogy a maximális rugalmasságot elérjük, legyen egy év. Ugyanis akár 5 éven belül is történhetnek olyan dolgok, amiket nem tudunk előre megjósolni, akár két vagy három éven belül is történhetnek. Tehát ezeket az előre nem látható dolgokat is figyelembe kell venni. Mi történik, hogyha csökkentjük a tételek számát, és nagyon jó lenne, hogyha odafigyelnénk arra, hogy az előreláthatóság megmaradjon a kedvezményezettek számára. Ezért is beszélünk arról, hogy a nemzeti borítékok, illetve a programokra szánt borítékok fontosak legyenek. Természetesen a neveket meg lehet változtatni, és a márzsokkal lehet dolgozni, és nem kell feltétlenül kompenzálni a következő évben, ez is javítaná rugalmasságot. Hogyha valami előre nem látott, akkor abból kell kiindulnunk, hogy ezt is valahogyan finanszírozni kell, méghozzá új pénzekből. Különben a többi prioritást fogjuk megnyírbálni az előre nem látott esemény miatt. Ez szerintem jó ötlet lenne. A pénzügyi eszközök kapcsán a tanács és a tagállamok szempontjából azt tudom elmondani, hogy minden benne van a költségvetésben. A bizottság szemében a különleges eszközök nincsenek benne a költségvetésben, a parlament is így gondolkozik erről, azért hívjuk ezeket speciálisnak vagy különlegesnek. Hogyha megvannak a kötelezettségvállalások a költségvetésen kívül, akkor a kifizetés, az ehhez kapcsolódó kifizetés is költségvetésen kívüli lesz. És akkor nagy örömmel mondhatjuk, hogy igen, igen, ez benne van a költségvetésben, ugyanakkor azt hiszem, hogy mindenki meg van győződve arról, hogy a költségvetésen kívüli kötelezettségválláshoz költségvetésen kívüli kifizetés csatlakozik. Természetesen van szükségünk marzsokra, és a rugalmasság kapcsán viszonylag széles márzsokat kell hagyni. Hogyha ez megvan, akkor a tanács és mások hajlamosak rábólintani arra, hogy ne nyúljunk ezekhez a márzsokhoz, hogy maximálisan ki tudjuk használni a rugalmasságban lejlő lehetőségeket. A globális márzs a kötelezettségvállások szintjén eddig jól működött, de van itt egy másik alapelv is. Az az alapelv, hogy minden egyes euró, amit előirányoz a költségvetés, bent kell, hogy maradjon a költségvetésben. Ez kötelezettségvállás szintjén és kifizetés szintjén is jelentkezik. Tehát, hogyha a kifizetések szintjén megjelenik egy összeg, amely több millióval alatta marad a kötelezettségvállalásnak, akkor mi történik? Ez azt jelenti, hogy valaki, a tanács, valamit nem hajtott végre. Sőt, a tanács sokszor örül is annak, hogy ezek a végrehajtások nem történtek meg. Tehát mégiscsak vissza kellene térnünk ahhoz az alapelvhez, hogy minden egyes előirányzott eurót a költségvetésen belül meg kell tartani, mint kifizetés. Köszönöm szépen. Nagy kíváncsisággal hallgattam ezt az előadást, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy-két kijelentés meglehetősen zavar. Rübig úr, most személyesen megszólítanám azt mondja vehemensen, hogy a briteknek 100 milliárd eurót kell fizetniük. Kérdezem most már hónapok óta, hogy valaki meg tudja mutatni, hogy hogy jutott erre a számra. Lehet, hogy ismer valakit, akit én nem ismerek, lehet, hogy ez az én hibám. Hogy jutottunk erre 100 milliárdra? Lehet, hogy azért, mert ez a szám úgy szép kerek? Én szívesen látnám a levezetést, hogy hogyan <laughs> jutottunk erre a 100 milliárdra. Mert hogyha tényleg 100 milliárdos számla van nyitott, nyitva, akkor a következő kérdés felmerül. Mondjuk a britek 10%-át fizetik a költségvetésünknek, a 90%-át a többiek fizetik. Hogyha a britek most kilépnek egy év múlva, és 100 milliárd adósságuk van, akkor ez azt jelenti, hogy a többiek 900 milliárd implikált adóssággal rendelkeznek. Hol van ez a pénz? Azt gondolom, hogy nyugodjunk szépen meg, és számoljunk rendesen, és persze az EU követelje mindazt, amit a briteknek ki kell fizetniük, ehhez ragaszkodnunk kell. Aztán egy-két fogalmat is használnak, <clears throat> itt is egy picit allergiásan, irritáltan válaszolok, reagálok, hogy azt mondjuk, még több pénzre van szükségünk. Ez olyan, mintha valaki ezt mondja, hogy minden, ami drága, az jó. <clears throat> Nem attól semmi sem lesz jobb, hogy több pénzt adunk ki, hanem egy olyan költségvetést kell kialakítanunk, amely célorientált. A éves pénzügyi terv kialakításában érhetjük ezt el azáltal, hogy jó célokat határozunk meg. A jó célok pedig akkor jó célok, hogyha mérhetőek. ne maradjanak papíron a számítások, hanem valósuljanak meg a célok. Ehhez pedig bizonyíték alapú számításra van szükség. És kérdezem, hogy miért kellene az agrár és a kohéziós politikára még több pénzt adni. Az területen voltak éppen át redistribúciót folytatunk, újraelosztjuk a pénzt. De a kohéziós politikában vannak jó beruházások, de vannak olyanok, olyan támogatások, amelyek évtizedek alatt sem érik el a céljukat. Már pedig bennem felmerül a kérdés, ha évtizedek alatt nem értük el a célt, akkor nem járunk el rossz úton. Az MFF vagy a többéves pénzügyi terv kialakítása során éppen ezekre a pontokra kellene figyelnünk. Köszönöm, bőge kollega. Köszönöm szépen. Általában minden olyan egyszerűnek tűnik. De hát a Brexitnél tényleg egyszerű dolog. Össze lehet számolni hogy mire van szükség a pénz, több éves pénzügyi terv, a 2020-ig tartó kötelezettségek és 2023-ig tartó kifizetési kötelezettségek tekintetében. Rubio asszony jobb, Rubio asszony jobban joggal utalt rá, hogy a nettó befizetés ingadozik az Egyesült Királyságban, aztán ugye van a rabat, de hát mondjuk 11 milliárdról van szó. Vegyük a jelenlegi pénzügyi keretet és a nagy említett tömböket, a struktúra, a kohéziós alap, az európai szociális alap, mezőgazdaság, vidékfejlesztés. Ez körülbelül 700 milliárd eurót tesz ki a futam idő alatt, tehát évente mintegy 100 milliárd euró. Egy évre 100 milliárd euró jut. Ez egy nagyon egyszerű számítás, és ebből most kivonunk 10 milliárd. Hol a probléma? A Brexit nem teszi tönkre az európai költségvetést, és azon sincsen vita közöttünk, hogy az európai költségvetésből milyen prioritásokat támogassunk, milyen prioritásokkal rendelkezünk. Elegendő tudományos számítás áll rendelkezésünkre, amely évről évre összegezte a számokat, és a költségvetésben 60 és 100 milliárd eurós összegre jutunk számításoktól függően. Tehát ezek a számok megalapozottak és a vitában egy valamire viszont nem figyelnek fel, főleg nem az Egyesült Királyságban. Nem egy humanitárius gesztusról van szó, hanem a vállalt kötelezettségekről, nemzetközileg jogi szerződésekről. A Bécsi, a nemzetközi szerződési jog Bécsi egyezményéről van szó. Olvass el a 70. cikk 1b cikkét, amely arról szól, hogy senki, a, hogy senki nem köteles betartani a nemzetközi szerződéseket azután, hogy kilépett, de egy másik cikk pedig arról szól, hogy az előtte vállalt kötelezettségeket eh, teljesíteniük kell, vagy mezőgazdasági szóhasználattal élve. Hogyha valaki ott hagyja a termőföldet, és hagyja rohadni a termést, akkor hogyan lehet vele komolyan beszélni? De beszéljünk egy másik területről, ami egy kicsikét kényesebb, például, hogy a nemzetközi vegyes vállalatokkal, az ITER-rel hogyan bánok, ahol különböző finanszírozási források vannak többek között nem EU-sok, hogyan bánok a Galileóval, vagy a közös vállalkozásokkal, mondjuk a Galileóval, ahogy mondtam, <clears throat> és mit teszek azzal, mit kezdek azzal, hogy az Európai Uniónak magának is jogi személyisége van, hiszen felmerül a kérdés, hogy mi a saját tulajdona, épületek vagy szatelitek, és fel, felmerül a kérdés, hogy a britek ezekben a projektekben folytatni akarják az együttműködést, vagy pedig nem, mondván, hogy úgysem működnek a szateliták. Ha pedig bizonyos projektekben részt akarnak venni, akkor csak a norvég modell működhet. Norvégia minden évben mintegy 900 millió eurót fizet be az európai költségvetésbe, 15 leggyengébb kohéziós országot támogatja, és 15 kutatási és egyéb programban vesz részt, az Erasmusban és a többiekben, és ehhez is hozzájárul az Egyesült Királyság előtt nyitva áll az út, hogy mondjuk a kutatás területén fenntartsa az együttműködést, hiszen a tíz legjobb egyetemből három brit egyetem van, akik profitálnak ebből a programból. Vagy részt vesznek, vagy pedig kilépnek. Tehát különbséget kell tenni a 2023-as költségvetés 2023-ig, illetve 20-ig terjedő költségvetés normális ügymenete, és a bonyolultabb ügyek között, amelyek már a jövendőbeli együttműködésre utalnak. Az első rész viszonylag egyértelmű, és itt a számítások sem olyan bonyolultak, éppen ezért egy kemény Brexit sem ö, rombolja le a több éves pénzügyi tervet, a több éves pénzügyi keretet. Még két dolgot szeretnék mondani. Rubio asszony beszélt előadásában arról, hogy a kohéziós és agrárpolitikák területén kívánatos lenne egy nagy reformot végrehajtani. Nos, hogyha az Európai Unió metropoliszai és a régiók, valamint a strukturális gyenge régiók közötti konfliktusokat meg akarjuk erősíteni, növelni akarjuk, akkor erősítsük csak a metropoliszokat. De mit tegyenek azok a területek? Például azon német kelet strukturálisan seg, nehéz helyzetben lévő tartományok, honnan vegyék a pénzt a beruházásokhoz, hogyha nem adnak nekik a piacon, csak az Európai Unió költségvetéséből reszámíthatnak. Úgy gondolom, hogy az a kérdés, hogy hogy lehetünk hatékonyabbak. És itt egyébként Kölmel kollégának igazat adok. Hogy lehet hatékonyabb projekteket csinálni, kialakítani, jobban igényhez igazított projekteket kialakítani, és hogyan lehet ennek megfelelő országspecifikus ajánlásokhoz igazítani a programokat. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy megkettőzzük vagy megháromszorozzuk az európai költségvetést. De mondtuk, hogy létezik két felső határ, pénzügyi keret felső határa és a saját eszközök felső határa. Ezek fennmaradnak, de a marzs a kettő között már részben kihasználásra kerül, ha tanár nem, tanács nem tudja, hogyan lépjen tovább. Ebben az esetben a tartalékhoz nyúlnak a parta, tartalék kihatása, ki, a parlament kihagyásával. Itt megszekték a költségvetési jogot, és aztán a nem euró államok soft payment eszközét vagy facilitását is felhasználták. Három nem euró ország élt ezzel a lehetőséggel is. Mindenki tudja, hogyha a, köld, a szomszédsági és védelmi politika, vagy a határőrizet további öm, erőfeszítéseket igényel, akkor a jelenlegi pénzügyi terv nem lesz elegendő. És ebben az esetben a tagállamok el kell, hogy magyarázzák majd, hogy miért nem hajlandók a polgárok biztonságára többet fordítani. Van itt még egy szempont, elnök úr. A múltban Többször kísérletet tettünk arra, hogy a tagállamok, amikor európai ügynökségeket vagy projekteket hoztak létre, megvizsgáltak a nemzeti struktúrákat, megvizsgálva azt, hogy egyáltalán szükség van-e a nemzeti hatóságokra, minisztériumokra, ha egy európai szintéren szabályozzák a kérdést. Itt sok megtakarítása van lehetőség, de a nemzeti közigaz, közszolgák dolga ez, hogy itt eh, áttekintsék a belső rendszerüket. Ami pedig a rugalmasságot illeti, az elmúlt pénzügyi terv majdnem eh, összeomlásában segített a 2015-16-os átcsoportosítás máskülönben a költségvetés teljes egészében összeomlott volna, ha ez nem lett volna lehetséges. Éppen ezért azon kell dolgoznunk, hogy a rugalmasság kibővítésének lehetőségeit megvizsgáljuk, és azért, hogy jobban tudjunk reagálni az előre nem látható eseményekre, ne adhok kelljen hónapos tárgyalások során a költségvetést módosítani. Ezért tehát lépésről lépésre a revízió során vissza akarjuk szerezni azt a költségvetésnek, amit a Lisszaboni szerződésben rész, részint elveszítettünk. Köszönöm szépen. Léner igazgató úr. Itt most nem azt várjuk öntől, hogy elmondja, hogy hogyan jutottunk a kilépésből eredő számra. Persze, hogyha erről akar beszélni, ezt is tegye meg, de leginkább annak örülnénk, hogy Rubio asszony flexibilitási előadásához szólna hozzá. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim! Eh, Tulajdonképpen magához a vitához és az Egyesült Királysággal kapcsolatos kalkulációkhoz nem igazán tudok hozzászólni. Ami viszont a rugalmasságot illeti, tulajdonképpen nagyon sok vita alapján az az érzés alakult ki bennem, hogy nem mindennapi konszenzus alakult itt ki az intézmények között, ebben a nagyon fontos kérdésben, és tényleg meg kell néznünk, hogy hogyan tudnánk ezt a rugalmasságot még jobban megerősíteni. Egyetértek azzal, amit nagyon sokan elmondtak, hogy nagyon hosszú utat tettünk már meg. Különösen a kiegészítő rugalmasságokról van szó, amit az Európai Parlament elért a legutóbbi tárgyalási cikluson. Ez tényleg nagyon értékes eredmény. A globális marzsok, a kötelezettségvállalások, illetve a globális márzsok a kifizetések területén rendkívül fontos kérdések. Ezek olyan innovációk, olyan újítások, amelyek a végrehajtás folyamán nagyon jó eredményeket hoznak majd. Mindig azt a logikát kell követnünk, hogyha nem tudjuk elérni azt az MFF-et, amit szeretnénk, akkor legalább használjuk fel azt az MFF-et, amit megkapunk az utolsó pengőig. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek az eszközök, amikről most beszéltünk, tényleg nagyon fontosak ebből a szempontból. Természetesen lesznek még majd kiegészítések, és a különleges egy, eszközök kapcsán beszélnünk kell majd még a kifizetésekről. Itt a bizottságnak egyébként van teljesen konkrét szövegjavaslata, tulajdonképpen az egyetlen logikus megközelítést alkalmazták. Ami a márzsokat illeti, szeretném megkérdezni Rubio urat is és kollégáit is, hogy különbséget tesznek-e az MFF-es márzsok és az éves költségvetés márzsai között? Ugyanis nagyon értékesek az MFF-es márzsok, ugyanis az új eszközökkel az éves költségvetési eljárás megfelelőképpen alakul, ugyanis az éves költségvetés eléggé komoly megszorításokkal kell, hogy szembenézzen az előprogramozás miatt. És a marzsok tekintetében legalább a költségvetési hatóságoknak van mivel dolgozniuk. De ne feledjük, hogy ezek az MFF marzsai. Az éves költségvetések marzsainál a pénzeket, a rendelkezésre álló pénzeket fel kell használni. És természetesen ezeket esetleg lehet még mobilizálni, majd a költségvetési módosítások segítségével is. De azért ne vesztegessük el, vagy herdáljuk el a pénzfelhasználási lehetőségeinket. a tanács és a parlament, mint társ jogalkotók lépnek fel, ne feledjük el ezt a szerepkört. És megfelelő jogalkotási eljárásokra is szükségünk van. Száz százalékig fel kell használni a pénzeket. Például itt vannak a szomszédsági politikai pénzek, itt ugye itt vannak a potenciális kedvezményezett országok, és itt, hogyha nem érjük el a száz százalékot, akkor hogy fogunk reagálni azokra a helyzetekre, amikor a külpolitikai helyzet változik? és fel kell készülnünk arra, hogy a végrehajtás időszak alatt bekövetkezett előre nem látható eseményekre is reagálni tudjunk. Tehát itt van ez a bizonyos marche pour l'imprévu, amit Rubio úr javasol, ez ugye a előre nem látott eseményekre elkülönített marzs, ez már létezett a 2007-2009-es időszakban, nagyon jó volt, nagyon hasznos volt, és részét képezte az intézmények közötti megállapodásnak, és a Galileo esetében ezt fel is használtuk. Ez volt az egyetlen minősítő többséggel elfogadott tanácsi döntés a történelem folyamán, egyetlen tagállam szavazott csak ellene. A Lisszaboni szerződés végrehajtásánál azt kell figyelembe venni, hogy a Lisszaboni szerződés előírja, hogy az MFF-et egyhangulag kell elfogadni, tehát ehhez kell tartani magunkat, úgyhogy én nem hiszem, hogy vissza lehetne lépni egy Lisszabon előtti helyzethez, legalábbis jogi szempontból nem. És végezetül még szeretnék egy rövid megjegyzést tenni Rubio úr prezentációjával kapcsolatban. Itt egy 5 plusz 5 év jelent meg, szerintem ez félreértés, mert a bizottság nem fejtette még ki az időtartamok kapcsán a végleges véleményét, vagy a hivatalos véleményét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Léna igazgató úr. Rubio asszony. Az előbb elfelejtettem bemutatni az intézményét, ez a Jacques Delors intézet. Hogyha szeretne, akkor most szívesen reagálhat a kolléganők kollégák megjegyzéseire, utána pedig Jan Olbrichtot kérném, hogy tegyen egy záró megjegyzést a témához. Ähm, Először Rubio asszony, utána Albrecht úr. Thank you very much. There, there are lot... Köszönöm szépen. Nagyon sok kérdés merült fel a Brexit-tel kapcsolatban, a rugalmassággal kapcsolatban, és nem szeretnék most feltétlenül belemenni abba, hogy milyen lesz a Brexit kihatása a költségvetésre. A kap és a kohézióra viszont kitérnék, mivel ezt említettem az előadásomban. Tehát az Egyesült Királyság kilépésével egy szakadék keletkezik legalább 10 milliárd, és hogyha ezt összehasonlítjuk az EU egész költségvetésével, ez elég jelentős összeg. Láttunk egy grafikont ezzel kapcsolatban, ugye itt volt ez a szakadék, illetve a különböző programok finanszírozása. Ez nagyobb, mint a Horizont 2020 egész költségvetése. Ez 20%-a a kohéziós politikának, vagy 20%-a a kapnak. Tehát itt óriási összegekről van szó. Hogyha látjuk, hogy ez a szakadék, ez a hiány milyen nagy, akkor mindenki számára egyértelmű, hogy nem lehet olyan egyszerűen bezárni ezt a rést, és politikai szinten nagyon nehéz lesz ezeket a döntéseket meghozni, és csak saját forrásokból betömni ezt a lyukat. Ugyanis egyszerűen a politikai döntések meghozatalára sincs idő, hogy növeljük a saját forrásokat. Tehát, hogyha mindezt figyelembe vesszük, akkor számomra nagyon nehéz elképzelni, hogy ne úgy töltsük be ezt a szakadékot, hogy a két legnagyobb tételt, a kohéziós politikát, illetve a kapot csökkentjük, és innen csoportosítunk át pénzeket. Hogyha nem ezekből vágunk le, akkor mindegyik más fejezetből le kell vennünk pénzeket. Tehát akkor teljes mértékben át kell alakítanunk az egész költségvetést és a prioritási területeket. Tehát megnéztük a különböző menetrendeket, van egy olyan menetrend, mely szerint, vagy ilyen forgatókönyv, mely szerint a két nagy tételt, a kohéziós politikát és a kapot fogjuk csökkenteni, hogy ki tudjuk tölteni ezt a 10 milliárdos szakadékot. Itt van ugye a Brexit számla, a Brexit bill, tudjuk, hogy ez még tárgyalás alatt áll, és az Európai Unió számára természetesen nagyon fontos, hogy a következő MFF-et nem ételjezhesse meg a Brexit bill, és hogyha a rálók, a kifizetetlen, vagy a felhasználatlan pénzek szintén nagy összegűek lesznek, akkor a következő MFF-ben a kifizetési előirányzatok területén lesznek majd nehézségeink. Hogyha megnézzük a következő MFF méretét, akkor azt látjuk, hogy az MFF relatív méretét növelni lehet, és ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy függetlenül attól, hogy mit csinálunk a Brexit űrrel, a Brexit hiányjal, akkor is figyelembe kell vennünk, hogy az Egyesült Királyság gazdasága nagyobb, mint az Egyesült Királyság hozzájárulása az Európai Uniós költségvetéshez. Tehát, hogyha ugyanolyan szinten szeretnénk maradni a kifizetések kapcsán, akkor nagyon nehéz lesz az 1%-ot tartani, Természetesen itt relatív növekedésekről van szó, hogyha ugyanazt a kifizetési szintet szeretnénk megtartani az Egyesült Királyság nélkül, akkor ugye az Európai Unió gazdaságához képest arányaiban nagyobb költségvetésre lesz szükségünk. Amikor rugalmasságról beszélünk, ami számomra fontos, és amiről a parlamentnek is el kell gondolkodnia, az az, hogy ezzel a kérdéssel kétféleképpen lehet foglalkozni, ezek nem zárják ki egymást. Tehát csökkenthetjük a rugalmasságot, vagy pedig növelhetjük a rugalmassági lehetőségek, lehetőségeket. Tehát politikailag meg kell szavazni, hogy melyik útra szavazunk az MFF kapcsán. Ugyanakkor, hogyha szinkronizáljuk az MFF-et, a bizottság és a parlament politikai elkötelezettségeivel, akkor azt látom, hogy a globális marzsokat mindig arra használtuk fel, hogy az új bizottság új politikai prioritásait finanszírozzuk. Tehát, amikor felel az új bizottság és munkába kezd, az az MFF után egy évvel lesz, tehát az új bizottságnak lehetőséget kell nyújtani arra, hogy a saját költségvetési prioritásait megtalálja az MFF-en belül. És ez nagyon nagy, ez nagyon nagy és nagyon fontos kérdés vagy kihívás. Tehát mindig is szükség lesz a rugalmasságra, annak érdekében, mint mondtam, hogy az új mandátummal újonnan felálló bizottság megtalálja a költségvetési prioritásait. Természetesen nincs olyan nagyon sok lehetőség, vagy több a márzs, és jobban használjuk fel a márzsokat, vagy pedig speciális eszközöket hozunk létre, nincs azért százféle megoldási lehetőség. Az Európai Parlament pozíciójától is függ az, hogy az MFF mennyire lesz egységes, hogy mennyi dolgot szeretnénk bentartani a költségvetésben, illetve kiemelni abból. És most csatlakoznák ahhoz, ami, csatlakoznék ahhoz, amit Stefan elmondott, hogyha több rugalmasságot szeretnénk általánosságban a kifizetésekben viszont látni, akkor elmondhatom, hogy nagyon sok olyan lehetőség, potenciál van, amit nem használtunk ki. Nézzük meg a migrációs alapokat. Hogyha látjuk, vagy megnézzük, hogy hogy működnek a migrációs alapok, akkor egyfajta prealokációról van szó, és a leges legnagyobb rugalmasságra például a migrációs kérdésekben lenne szükség. Tehát egyszerűen túlzottan merevek a szabályok, egy olyan esetben, amikor a helyzet folyamatosan változik, méghozzá rendkívül gyorsan változik, így egyszer nem lehet előre tervezni. Úgyhogy itt most meg is állnék. Köszönöm. Vielen Dank, Frau Dr. Rubio, jetzt. Köszönöm szépen, Rubio asszony. Albrecht úr. Not to prolong it, uh, very, very short remarks. Én sem szeretném tovább nyújtani a vitát, csak röviden néhány szót szeretnék elmondani. Meghallgattuk tehát a prezentációt, és több kolléga is hozzászólt. Véleményem szerint nagyon érdekes az, amit a végén elmondott, vagyis az, hogy nem szeretne belemenni a Brexit elemzésébe, mert ez nem a rugalmasságról szól, hanem inkább azt javasolná, hogy a kohéziót és a kapot csökkentsük, ahol nincsen rugalmasság. Ez most akkor egy óriási politikai és strukturális változtatás. Ez nem a rugalmasságról szól, hanem ez egy politikai javaslat, egy politikai váltásra. A szövegben látjuk az átmeneti MFF-et is, ezt rendkívül érdekesnek találom. Beszéltünk már ennek kapcsán arról, hogy mi lesz a jövőben Megjelent az a javaslat is, hogy bizonyos eszközöket kellene megváltoztatni, offset alapú eszközöket, hogy, ezeket, hogy ezek offset nélkül valósuljanak meg. Tehát akkor ezek tulajdonképpen egészen más eszközöké válnak, mert egy offsetes és egy offset nélküli eszköz már egyáltalán nem ugyanolyan jellegű összeg, különösen nem a tartalékok tekintetében. és aztán itt van az a rész, hogy az MFF-en belül megerősítünk speciális eszközöket, tehát ez a javaslat szerintem nagyon érdekes, gondolom, hogy a következő előadásban többet is hallunk majd erről. Amiről igazán beszélnünk kell, és amiért mi a kezdetek kezdetétől harcoltunk, az az, hogy rugalmasabb legyen az MFF. Ezért már évek óta harcolunk, és a bizottság is több ízben megemlítette ezt. Tehát nagyobb rugalmasságra van szükség. A kérdés az, hogy milyen természetű rugalmasságra vágyunk. Nagyon sokat beszéltünk már a rugalmasságról az MFF előkészítésekor és a prioritások kidolgozásakor. Az MFF nem csak és kizárólag pénzről szól, hanem politikákról is. Tehát, hogyha politikákról beszélünk, akkor arra is lehetőséget kell nyújtani, hogy egy kicsit balra-jobbra ellépjünk a prioritások listáján, és ehhez igenis rugalmasságra van szükség. Ugyanis nem tudjuk biztosítani azt, hogy az MFF elfogadása után a, a bizottság nem rukkol majd elő valami egészen új programmal, egészen új elemekkel, amelyek kiegészítik a jelenlegi elemeket. És hogyha valaki új ötlettel hozakodik elő, akkor ahhoz új pénzek és új finanszírozás is csatlakozik majd, és ezt a pénzt valahonnan akkor elő kell teremteni. Úgy gondolom, hogy ennek is benne kellene lennie a dokumentumban. A rugalmasság kapcsán teljesen egyértelmű, hogy itt politikai döntésekről van szó, és különböző politikai területekről van szó. Valamennyi mozgástérrel kell rendelkezni, hogy változhassunk mi is, változhasson az MFF is, mivel hogy a körülmények is folyamatosan változnak. Tehát ezért van szükség rugalmasságra. Több rugalmasságot szeretnénk, ugyanakkor a kérdés az, hogy ezt az MFF szintjén, vagy pedig az éves költségvetés szintjén szeretnénk viszont látni. Az éves költségvetésnél nyilván szeretnénk elkölteni az összes rendelkezésre álló pénzt, és nem az a cél, hogy az év végére óriási marzsokat halmozzunk fel. József az imént azt mondta, hogy a tanács örülni fog, hogyha nem teljesítünk mindent. De hát milyen filozófia ez? Nekünk nem az az érdekünk, hogy ne használjuk fel a pénzeket, hanem hogy a végrehajtás a lehető legmagasabb szintű legyen, ugyanakkor lehessen korrigálni néha a helyzetet, hogyha új ötletek, új igények merülnek fel. Tehát meghozzuk a döntést az MFF-ről, és aztán egy év múlva azt mondja valaki, hogy egészen más és sokkal jobb ötleteim vannak, akkor ezeket is valahonnan finanszírozni kell. és ennek is bele kell kerülnie a dokumentumba. És akkor összefoglalásképpen arról is beszélnünk kell, hogy mi történjen az MFF-fel. Tehát nem csak mi hozzuk meg a döntéseket az MFF és a Brexit kapcsán. Én úgy gondolom, hogy a többi elemtől rugalmasságot nem lehet leválasztani, tehát minden mindennel összefügg. Ezért úgy gondolom, hogy az az érv, amit ön felsorakoztatott, még megerősítésre szolgál. Maximálisan átláthatónak és a lehetőleg egyszerűbbnek kell lennie a rugalmasságnak. Aztán mi történjen azzal az ötlettel, hogy erősítsük meg a speciális eszközöket, ez nagyon érdekes, de ez majd valószínűleg kiderül a következő előadásból. Ja, vielen Köszönöm szépen. Hát akkor nem olyan nehéz a moderáció. Most dr. Péter Becker kap szót a Wissenschaft und Politik alapítványtól, és utána pedig Richard Crowe kap szót. Becker doktor úr, önél szó. Köszönöm szépen a meghívást. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és elnézést kérek, hogy megfáztam. De mindenképpen megpróbálok. Én is azzal kezdem, hogy néhány általános megjegyzést teszek. Általános bevezetésként a tárgyalásokhoz, és megpróbálok néhány tapasztalatot is levonni a korábbi tárgyalások eredményeiből. Utána pedig áttérek az európai költségvetés egységére. És megpróbálnék valamit mondani az új külön költségvetésről, az eurozóna költségvetéséről. Jó. Tehát lehet, hogy ez egy kicsit pirinyó, mármint a betűk mérete, amennyire tudják, Tehát a tagállamok érdekei itt eltérőek is lehetnek, tehát itt lényeges változások is előfordulhatnak. Tehát itt mindenképpen reform lépésekre van szükség. Tehát mindenképpen tanulhatunk ebből a diából néhány leckét, tehát menjünk vissza a 80-as évek végére, 90-es évek elejére, és szerintem itt három megjegyzést tehetek, három dolgot vehetünk észre. A tárgyalások a tagállamok között, a 28 tagállam között, a parlamentos bizottság között állandóan arról szóltak, hogy mindenki megpróbálja a legjobbat kihozni belőle, és uh, itt mindenképpen relatív dimenzióban növekedett a több éves pénzügyi keret. A harmadik megjegyzésem pedig az utolsó oszlopban látható, a bizottság mindig megpróbál új javaslatokat tenni, hogy igazából minden érintettet, minden tagállamot a lehető legjobb helyzetbe hozza. És itt például, például a belső piac végrehajtása szerepel itt, tehát szeretném elmondani, hogy a bizottság nem volt túl sikeres abban, hogy megpróbálta összekombinálni a jelenlegi MFF-et és a 2013-ig tartó MFF-et. Tehát az Európa 2020-as stratégiájával nem volt túl meggyőző a tanács számára. Amit ebből tanulhatunk, tehát két két tanúságot vonhatunk le. Tehát egy alapvető reformot kell elindítani, de a reform az mindenképpen időbe telik. Tehát a költési politika, a kiadási politika tekintetében az idő egy nagyon lényeges tényező. A bizottságnak pedig új, meggyőző elképzelést kell majd kifejlesztenie, egy európai narratívát a negyedik javaslat tekintetében. Tehát a bizottságnak meg kell győzni a tagállamokat és a Európai Parlamentet, hogy a költségvetési politika reformja szükséges. Azonban, hogy sikeresen megváltoztassuk az európai költségvetés szerkezetét. A fő gyengeségeit kell kiküszöbölnünk, de a politikai akarat a tagállamok körében nagyon csekély. Tehát a folyamat végén mindenképpen kompromisszumot kell kötni. Tehát egy új MFF létrehozása még mindig fontosabb, mint ragaszkodni a régi struktúrákhoz. Tehát nagyon nehéz a helyzet, a bizottság pedig úgy érvel, hogy az európai hozzáadott érték legyen az új narratíva 2020 után. Tehát itt különféle definíciók vannak, hogy mi legyen ez a különfél, mi legyen ez az európai hozadott érték? Tehát a költség, megtérülés viszonya, párhuzamos struktúrák, amelyekben szinergiák találhatók. Mások azt mondják, hogy az európai hozzáadott érték az, hogy az Európai Unió pénzt költ bizonyos politikákra. Tehát nincsen az európai hozzáérték, hozzáadott értéknek fogalom meghatározása. Tehát az összes MFF tárgyalás a hozzáadott értéket keresi. És pedig az összes tagállam számára nyitott még, hogy mi is ez az elv. Tehát hogy lehet ezt definiálni? Hogy mely politikák azok, amelyek létrehozhatják a hozzáadott értéket. Én azt mondanám, hogy a hozadott érték nyílt definíciója mellett a leglényegesebb az, hogy elkezdjük a tárgyalásokat, és hogy ne a tárgyalások végén próbáljuk meghatározni, hogy mit is jelent az európai hozadott érték. Tehát ez a hozzáadott európai érték, tehát valószínűleg multidefinitórikus marad, és ez, ez a feladata a tárgyaló feleknek, hogy egy win-win helyzetet hozzanak létre. Néhány rövid megjegyzés a tárgyalásokat látjuk, tehát a következő MFF-ről szóló tárgyalások lesznek mindig a legnehezebb tárgyalások. Tehát mindenki azt mondja, és ez egy általános ismeret is, hogy mindig a következő MFF tárgyalás a legnehezebb MFF tárgyalás. Most viszont itt van a Brexit is, mint egy járulékos nehézség. Az eurozóna válsága sem oldódott még meg teljesen, és sokan a biztosabb és a szociálisabb Európát is szorgalmazzák. Tehát eléggé nagy elvárások vannak. És uh, itt a Brexit mindenképpen fokhíjat hagy ebben az MFF-ben, de elképzelhető, hogy a következőben is. Tehát amíg a tagállamok nem tudják, hogy hogyan töltsék be ezt az űrt, amelyet a Brexit hagyott, akkor addig nyitva vannak a tárgyalások a témáról. Tehát a tagállamok számára nagyon nehéz lesz új feladatokról dönteni. Egy másik kihívás a tárgyalások számára a menetrend, hiszen nagyon nehéz összehozni a megfelelő menetrendet. Hiszen a tárgyalásokat 2019-ig, de lehetőleg később 2020 elejéig be kell fejezni. Hogyha megfelelően elő szeretnénk készíteni a több éves programokat a strukturális politika számára, a Horizon 2020 számára, kohéziós politika számára. de a tárgyalások a korábbi MFF mintát követik, A bizottság javaslata jövőre, mondjuk májusban kerül benyújtásra, és mondjuk októberben a jogalkotási javaslatok is beérkeznek az alapok számára, a kap számára, akkor fogják a tagállamok összességében megvizsgálni a javaslatokat, az osztrák elnökség alatt, tehát 2018 második felében osztrák elnökség lesz, és akkor a román elnökségre készítenek majd elő ilyen tárgyaló blokkokat, amely 2019 első felében lesz. Tehát a tanácsban elég konszenzus van, hogy megtárgyalják 2019 nyaráig az alapokat, és az Európai Tanácsnak általában két kísérlete van szüksége, hogy végleges formába öntse a dolgot, tehát először a nemzeti érdekekért küzdenek, és a második kísérlet lesz az igazi komoly. Tehát a 2019-es választások után kezdünk el a tanácssal tárgyalni 2019. augusztusában. És 2020-ig. Ez abban a tekintetben pozitív, hogy a 2020 utáni időszak erős alapokkal rendelkezik majd pénzügyileg, és addigra már meg lesznek a Brexitről szóló tárgyalások, már meg lesz a Brexit számlája is, új parlament lesz, és a bizottság jelenlegi mandátumával majd látjuk, és az Európai Központi Bank vezetőjének a mandátuma is lejárt, tehát a 2020 utáni MFF párhuzamosan kerül majd végrehajtásra a választásokkal, és valószínűleg lesznek kísérletek, hogy újra szervezzenek dolgokat az MFF-ben de elképzelhető, hogy felmerülnek még további kérdések is, hogy hogyan befolyásolja mondjuk a Brexit az MFF-et. Nem tudom, hogy Tusk úr képes lesz, és megengedik-e, hogy a végleges megállapodás megtárgyalja az Európai Tanács nevében. Tehát ez egy nagyon bonyolult tárgyalás lesz, és a végén pedig ott áll egy nagy csomag, ami az európai költségvetés nevet vizeli. Hogy most kikerekítsem a történetemet, új kihívások lennek, kemény tárgyalások lesznek, nagyon nehéz környezetben tárgyalunk, és nagyon időigényes lesz. Ennyi. Ami pedig a költségvetés egységre vonatkozik, az Európai Parlament felülvizsgálati joga, részvételi joga a költségvetési politikában összefügg az Európai Unió költségvetésével. Az a költségvetési egység nagyon fontos, hiszen a parlamentnek részvételi joga van a költségvetés megtárgyalásában. De ahogy ismerjük, vannak kivételek, amelyek megengedik az eltérést az egységtől. Ez részben a történelemből ered, mint például az Európai Fejlesztési Alap, vagy hogy van primer és szekunder európai jog, esetjog az Európai Bíróság részéről. De úgy gondolom, hogy a dolgot úgy zárhatjuk le, hogy van egy felaprózódás a költségvetésen belül is kívül is, tehát itt van a stabilitási mechanizmus, amelyről már szóltunk, és a kollégám a titkárság részéről is beszél majd erről a témáról. De hogy miért lett szükséges ez? Van egy gyors és rugalmas eszközünk, amely rugalmas reakciót tesz lehetővé, másodszorban pedig friss pénz jut majd az új feladatokra. A tárgyalási fordulók mutatják majd meg, hogy a rugalmasság mennyire jelentkezik majd a MFF-ben. A rugalmasság következményeként Először is megemlíthetjük az Európai Parlament megfelülvizsgálati jogát. Ez a döntés a bizottság és a tagállamok számára is könnyebbé teszi. A második megjegyzésem az Európai Unió részéről több program is van, amely több forrásra tart igényt. Az új pénzek több politikai mozgásteret adnak, és ez az utolsó megjegyzésem, az átláthatóság is nagyobb lehet. Pillanatnyilag a néhány formális és informális rangsorolás a parlament bevonásával kapcsolatban, tehát hogy a parlament megfigyel, monitoroz, hogy mentesítést ad, és szerintem legyen egy rangsor az eszközök között, tehát a költségvetésen belül és kívüli eszközök között a parlament részvételével. És véleményem szerint ez lehetséges lenne, és de ne, különféle elképzelések vannak arról, hogy ez a rangsor hogy nézzen ki. Itt kombinálni lehet az Európai Parlament részvételi jogát, a az európai alapok felhasználásának hatájával, tehát hogy az európai intézmények, európai ügynökségek hogyan hajtják végre, és hogyan alkalmazzák az új eszközöket. Szerintem túl hosszú voltam, elnök úr. Még egy... Igen, igaza van, igaza van, hogyha az órámra nézek. Még egy mondat. az eurózóna költségvetéséről, ez viszont egy iskola példája annak, hogy hogyan nézhet ki a szétaprózódás, a feladat még nyitott, és különféle következményei lehetnek az Európai Unió költségvetésére. Tehát itt a fiskális kapacitásokról van szó. De hogy most röviden a leglényegesebb kérdésre áttérjek, vagy a költségvetésen belül, vagy kívül. Itt van a fiskális kapacitás az, európai, az eurozóna költségvetésében, és az eurozóna költségvetése az európai költségvetésen belül van. Tehát ha kiveszik ezt a fiskális kapacitást az európai költségvetésből, akkor egy újfajta európai kormányzás jön létre, új európai pénzügyminiszterrel, lesz egy eurózóna parlament, és ez az opció azt jelentené, hogy lesz egy külsős eurózóna költségvetés, és ezekről az elkövetkezendő években kell tárgyalni, tehát ehhez szerződés módosítás is kell de ez az biztos, hogy sokkal jobban felaprózna az Európai Unió egységét, az európai politika egységét. Köszönöm. Köszönöm szépen, Becker doktor úr. Javaslom, hogy Kró úr folytassa. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány észrevételt tennék jogi szempontból. Persze, jogi szempontból a Lisszaboni szerződés adja az alapot. Emlékeztetni kell arra, hogy az Európai jövőjéről szóló konvent 2002-2003-ban tárgyalt itt az Európai Parlamentben dolgoztak ki a költségvetési kereteket, valamint az egyszerűsítési munkacsoport dolgozta ki. A önökhöz eljuttatott dokumentumokba betekintve láthatják, hogy a cél az volt, hogy a rendszer egyértelműbb, érthetőbb legyen az állampolgárok számára, és biztosítsam, hogy az európai állampolgárok azonosulnak az Európai Unióval. Hogyha megvizsgáljuk, hogy mi történt a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta, azt kell, hogy mondjuk, hogy fragmentáltabbá vált és bonyolultabbá vált a rendszer. Egyrészt a pénzügyi és, és gazdasági válság kapcsán ugye ESM, ESF aztán a migrációs válság kapcsán hibrid instrumentumokat vezettek részbe, ahol az EU költségvetésből a tagállami költségvetési eszközöket kapcsolták össze. Mi a jogi helyzet? A 310-es cikk egyes szerző egyes cikke az egység elvét határozza meg, jelesül, hogy az unió minden bevételét és kiadását a költségvetés kell, hogy tüntesse fel. Ugyanakkor a szerződés lehetővé teszi, hogy a KKBPT és megerősített együttműködést egyes tagállamok finanszírozzák a saját költségvetésükből, azok, akik részt vesznek ebben. Tehát voltak éppen az egysége elvét be már a szerződés is ütközik. Ezen felül a bíróság ítélt, ítélkezési gyakorlata azt mondja, hogy az olyan intézmények, mint az ESM, amelyben az EKB és más intézmények vesznek részt, ezek ugyan az uniós kereten kívül vannak, de mégis kompatibilisek a szerződése. Mondja az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlat, amikor ennek a fragmentációnak vagyunk a tanúi, akkor az a kérdés, hogy ellentmond ez a szerződésnek? Nem, a szerződés értelmezése alapján alkalmazható ez, de ugyanakkor hozzájárul ez a komplexitáshoz, a fragmentációhoz, és ellentmond az eredeti célnak, hogy átlátható és világos költségvetés legyen, amelyet az állampolgárok is megértenek, és meg tudják mondani, hogy ki miért feláll az európai szintéren valamint az Európai Parlament ellenőrzési jogkör is világos. Hova haladhatunk tehát tovább innen? Az eurozónás eszközök, mondjuk az ESM tekintetében azt mondhatjuk, hogy ezek történelmi mintákat követnek, amikor egy krízis esetén a tagállamok felismerik, hogy valamit tenniük kell, európai szinten kell tenniük, először kormányközi szinten hajtják végre, és utána egy idő után ez bekerül a szerződéses keretek közé. Ez történt ugye az igaz, belis igazságügyel, amely aztán a Maastrichtban jelent meg, ugye először harmadik pilléres volt, aztán közösségi politikává vált ez a harmadik pilléres politika. Az ESM hosszabb távon biztos, hogy egy átmeneti fázis után előbb-utóbb talán majd a szerződéses keret közé kerül beemelésre. Aggasztóbb ugyanakkor ebben a kontextusban az MFF vitája során az elmúlt MFF helyzete, ahol hibrid eszközöket használtunk, tehát a tagállami költségvetések eh, forrásait és az EU-s e költségvetési forrásokat használták például mondjuk a törökországi eh, menekültáborok finanszírozására. És itt visszatérhetek a Lisszaboni szerződésre, illetve céljára, hogy egyszerűsítsük a költségvetést. Nos, a Lisszaboni szerződés túl sokat egyszerűsítette a rendszerben, például azáltal, hogy az MFF-et létrehoztam, a, egy rendelethez köti a rendelet plafonokat határoz meg, és a rendeletet egyhangulag kell elfogadni. Jól hangzik ez persze, de a rendelet egy nagyon tompa eszköz, az IAA sokkal egyszerűbb, rugalmasabb eszköz volt. Most egy rendelet áll rendelkezésünkre, és azt látjuk, hogy az MFF rendeletet kvázi szerződésnek tekintik. Az Unióban általában azt szoktuk mondani, hogy valakinek van egy jó ötlete, után pedig azt mondják, hogy ezt nem lehet megtenni, hiszen szerződésmódosítást igényel, és erre pedig nincsen meg a többség. Hogyha költségvetési szinten azt mondjuk, hogy valamit végre kell hajrani, erre azt mondják, hogy nem, nem, mert ez nem szerepel a MFF rendeletben, tehát ezért nem tesszük meg, illetve hibrid megoldásokat keresünk, a tagállami finanszírozással összevetve. Ennek ellenére a következő MFF-re kitekintve az szerződés lehetővé teszi az MFF rendeletet, és az elmúlt MFF-ből a világos tanulság az kell, hogy legyen, hogy plafonokra van szükség. Olbricht úr már említette, hogy a speciális eszközöket ki kell venni az MFF-ből, egy ideális világban nem lenne szükség ezekre a plafonokra, és ezzel kapcsolatban jelzem, hogy a 302-es cikk harmadik bekezdése adja a speciális eszközök jogalapját, amely ezt mondja, hogy az MFF plafonokat fog tartalmazni, és minden más olyan szükséges előírást, amely lehetővé teszi, hogy az éves költségvetési eljárás és a költségvetés felhasználása simán zajoljon le az éves keretek között. A rendelet, mondom, nem egy nagyon rugalmas eszköz, de persze az elmúlt időszak tapasztalat levonhatjuk. Jelesül, hogy még a rendelet keretén belül is bizonyos rugalmasági eszközök bevezetésére van lehetőség, például a globális tartalékok és a marzsok tekintetében, vagy pedig a kötelezettségvállalások újrafelhasználására vonatkozó javaslat, vagy a krízis tartalékok ilyen példáit adják a rugalmasaknak Voltak olyan időszakok, amikor még a globális tartalékok tekintetében a rugalmasság nem működött, tehát most ez már működik, jelesül, azaz, hogyha eleinte még a javaslatokat el is utasítják, aztán felpúl a helyzet aztán pedig a világos megfogalmazás mondjuk a speciális eszközök kifizetései tekintetében nem volt ez véletlen a múltkor, ez a megfogalmazás mindenki tisztában volt a rendelet megfogalmazásakor akkor hogy mire számíthatunk, de nem sikerült többséget kikovácsolni az egyhangú megfogalmazás mellett, ezért ilyen iszamos, többféleképpen értelmezhető megfogalmazás jött létre, amit aztán a későbbiekben fel lehetett használni speciális eszközök felhasználása során. Köszönöm, elnök úr! Vielen Dank. Ähm, ich möchte eine... Köszönöm szépen. Egy kérdésem van. Abban maradtunk, hogy 5 óra 30-kor elkezdjük a szavazást. Abban is megállapodtunk, hogy Ponc kollega hozzánk, eljön hozzánk, 30 percet kap az védelmi ipar fejlesztéséről szóló európai politika kialakításáról szóló vitában. Éppen ezért tehát a vita ennél ezt a részét ötkor le szeretnénk zárni. Azaz tehát 40 perccel rendelkezésünkre, azért mondom ezt, hogy mindenki tudja, mivel számolhat. Kérem, hogy precízen és koncentráltan szólaljanak hozzám. Ne, két hozzászólást látok. Jan, kéred a szót? Jan Olbricht. Meg vagyok lepve. Nem azért, mert valami újat hallottam volna, mindez, amit hallottam, ahhoz már hozzászokhattunk. Egyrészt azt mondjuk, hogy <clears throat> nem áll rendelkezésünkre megfelelő költségvetés, illetve ha a költségvetés pedig nem demokratikus ellenőrzés alatt van, voltak éppen a költségvetés egyre kevésbé tudja demokratikusan ellenőrizni a parlament, másrészt azonban rugalmasságot akarunk. A rugalmasság pedig azt teszi szükséges, hogy rugalmas eszközökkel rendelkezzünk. a rugalmas eszközökre van szükség, hogyha nincsen, ha nem akarjuk a rugalmasságot, akkor persze külső eszközöket lehet csökkenteni. Az igazi probléma, elnézést, hogy egyszerűsítem a vitát, hogy nem tudjuk hova tartunk. Például a külső eszközök, lehet, hogy kétszer annyi költségvetést nem tennek fel, mint a költségvetés. Kétszer annyi pénz lesz bennük. lehet, hogy egy kis költségvetésünk lesz, és egy csomó ö, mellettük lévő rendkívüli eszközt használunk fel, ezeknek az összköltségévetése sokkal nagyobb lesz, de akkor legalább rugalmasak leszünk. Tehát a különböző instrumentumokba, eszközökbe akarjuk átcsoportosítani az EU költségvetést, vagy pedig szükség van egy fő elemre, ez volna az Európai Unió költségvetése, és valamilyen fajta kiegészítő eszközöket engednénk meg, amelyek változhatnak, és csupán időlegesek kell, hogy legyenek. Azután pedig beemelésre kerülnek a költségvetésbe, de meg kell akadályozni, hogy egy, egyre több pénz kerüljön ki a külső programokba, a külső eszközökbe, és mondjuk az EU költségvetése már nem is 1% a GDP 1%-a volna, hanem mondjuk csak 0,7%-a. Ez egy kérdés. Az a kérdés, hova tart az Európai Unió költségvetése, hogyan akarjuk ezt elkölteni, kialakítani, és persze az Eurózóna költségvetésére is rá kell kérdezni. Akarunk egy ilyen rejtett eurózonos költségvetést, vagy egy világos, látható költségvetést akarunk látni? Akarunk. A német külügyminiszter, <clears throat> pénzügyminiszter Schäuble úr többször elmondta, hogy egy eurozónás költségvetése, eurozónás parlamentre van szükség. és egy új eurozóna szerződés szükségességéről is beszélt eh, Wolfgang Schäuble, német pénzügyminiszter, <clears throat> már a házelnök. Jelenleg nem tudjuk, mi a válasz. Hova akarunk haladni, mi a célunk, hova akarjuk, eh, milyen irányba akarjuk kialakítani a költségvetés rendszerét. Érdekes már a menetrendre is rátekinteni, hiszen ez voltak éppen az európai tanács menetrendje, és azt látjuk, hogy a köl, az európai választások utánra akarják tenni a döntést. Mi ezt ezelőtt akarjuk eldönteni. Az a kérdés persze, hogy elegendő időszakunk lesz-e az átmenetre. Mindenképpen köszönöm ugyanakkor a hozzászólásokat. Sokkal világosabban látunk, a mapping, a tények feltérképezése jobban működik. What we really want and what we suggest. Még egyszer mondom, azt kell világosan látni, hova akarunk haladni. Köszönöm. Maletics, majd bőke kollégák. Köszönöm szépen. Köszönöm az anyagokat, köszönöm a prezentációt. Teljesen egyetértek Jana Olbricht kollégával, hogy fontos, hogy egy jó áttekintéssel rendelkezzünk arról, hova is tartunk, mi a célunk a prezentációjuk során hangsúlyozták, hogy az európai hozzáadott érték nagyon fontos. Valóban, ez egy nagyon fontos téma. És keressük ennek a definícióját. Hogyan lehet ezt mérni? Hogyan lehet az európai hozzáadott értéket mérni? A kohéziós politika területén különböző elveket vezettünk be annak érdekében, hogy végezetül meg tudjuk határozni, hogy mi is a hozzáadott érték. Az intelligens specializáció, tematikus koncentráció, performancia mérés, ez külső kondicionalitás, ezek mind ilyen szempontok. De mostanra olyan komplexé vált a rendszer, hogy végezetül nem tudjuk, hogy mi mit jelent, illetve hogy hova tartunk az új költségvetési időszakban egyszerűsíteni kell azt, hogy hogyan mérjük az európai hozzáadott értéket, és tisztáznunk kell azt is, hogy mi legyen az alapelv, ami alapján meghatározzuk, hogy fennáll az európai hozzáadott érték vagy sem. Köszönöm mindezt, amit elmondtak a menetrendről, az időzítésről, a 2020-at szigorúan vették figyelembe, azt hiszem, hogy ehhez már túl késő van. Hogyha mindent el akarunk készíteni 2021-re, akkor már 19 végére mindennek késznek kellene állni arra, hogy az új költségvetési keret működjön, és így a tagállamok is felkészülhetnének, hogy 2021-től a pénzeket lehívják és elköltsék very well presented this graph in which you compared payments uh, for the period uh, planned and then executed for the period. Nagyon fontos tehát, hogy a tervezést pontosan uh, belüljük, és uh, meg kell akadályozni, különbségek mutatkozzanak a tervszámok és a valós értékek között. Uh, El kell kerülni ezeket a különbségeket, és óvatosnak és alaposnak kell lenni. Végezetül pedig az eurózóna költségvetéséről még néhány szót. Teljesen egyetértek önnel, önökkel. Az eurózóna költségvetési növelni fogja a fragmentációt és a differenciációt az európai költségvetésben. Márpedig, hogyha az eurózóna költségvetését be akarjuk vezetni, akkor először is minden tagállamnak az eurózóna tagjává kell válnia. Ehhez pedig Igazi konvergenciára van szükség a tagállamok között. Azért, hogy beléphessenek az eurozónába. that we should increase cohesion policy, because cohesion policy... Ehhez pedig a kohéziós politikai eszközöket kell megerősíteni. A kohéziós politikával tudjuk támogatni a közeledését a tagállamoknak azt hiszem tehát, hogy világos, hogy mi kell, hogy legyen az elsődleges célunk a következő pénzügyi tervidőszakban, a következő 7 éves MFF során. Köszönöm, Reimár Bőge, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A jogi szolgálat értékelés roppant izgalmas volt, és a következőre emlékeztem ennek kapcsán. A jogi szolgálat képviselője azt mondta, hogy az Európai Bíróság döntést hozott, azt mondta, hogy a bizonyos költségvetésen kívüli e, intézkedések, mint az ESM, kompatibilis a költségvetés. A kompatibilisnek lehet, hogy kompatibilis, de politikailag biztos nem a legjobb megoldás ez. Semmiképpen sem teszi átláthatóbbá a költségvetést és nem is kívánatos ezért az ilyen külső eszköz. Persze a szerződés lehetővé teszi ezt, de a bizottság roppant rugalmas a jogi értelmezés tekintetében, hogy mi működhet, mi nem. Gyakran ez a benyomás az embernek, hogy néha saját kezd, kezd szájuk íze alapján csinálják ezt, döntenek. Például az élelmiszer eszköz, vagy az élelmiszer facilitás tekintetében volt ez így, egyszerre csak még találtak két milliárd eurót, hát ez számomra elég problematikus volt jogász számára. Az a kérdés, hogy hol tartunk ma. A jogi szolgálat a szerződéseket idézte, és emlékszem arra, hogy amikor a konvent ülésezett, Thomas Zubelak volt tanácsadónk, aki sajnos meghalt túl korán, azt mondta, hogy most pedig baj van, hiszen a tagállamok diplomatái a parlamentben a költségvetési jogot akarják tönkretenni. Hát ez így volt akkor a konvent idején. Tehát nagy nehézséggel egy-két dolgot korrigálni tudtuk, például azáltal, hogy a három elnök szerepét megerősítettük, és olyan paragrafusokat vezettünk be, amelyek azt mondják, hogy minden résztvevő feladata az, hogy az eljárást egyszerűvé tegyék, hozzájáruljanak ahhoz, hogy gyorsan és minél hamarabb lezajoljék a költségvetési eljárás. Ez számunkra az előző MFF tárgyalás során iránymutató volt, figyelembe véve azt is, hogy a tanács csak azután dönthet egyhangulag, hogyha a parlament már rábódintott erre, ez pedig egy roppant bonyolult eljárás, ezt látnunk kell. Nos, mindenre, erre a paragrafusra hivatkozva, amelyet ugye kitérő manőverként hoztak létre, Nos, ezután azt mondtuk, hogy akkor viszont más tárgyalási eljárásra van szükségünk vonjanak be jobban az eljárásba, hiszen végezetül azt várják tőlünk, hogy igennel vagy nemmel válaszoljunk. Épp úgy, mint az INTA szakbizottság is a kereskedelmi megállapodások kapcsán igennel vagy nemmel véleményezheti ezeket. A konstruktív párbeszéde útján járunk most már, többek között például az általános ügyek tanácsán is megfigyelők lehetünk. Ezt a jogot ki kell követelnünk, máskülönben tényleg a legkeményebb fegyverhez nyúlhatunk, amely rendelkezésünkre áll. Becker doktor úr arról beszélt, <clears throat> hogy Tusk elnöknek van egy menetrendje. És Tusk elnök az Európai tanácssal tárgyal. Nos, ez számunkra azért problematikus, hogy az Európa, mert az Európai Tanácsból új intézményt hoztak létre. The European Council shall not act as legislator, mondja a szerződés. De valójában mégiscsak ez történik, amelyben a különböző tanácsi formációk és tanácsok nem képesek dönteni, az Európai Tanács szintjére csúszik a döntés. És ki az a szakminiszter, aki a miniszterelnöke vagy az államelnöke ellenében felmer szólamolni. Ilyen módon az egész eljárás abszurdá vált. Nem akarom vitatni, hogy az Európai Tanács is rendelkezik hatáskörrel, de ez az eljárás halálos azon eszközökre, amelyekkel voltak éppen az európai intézmények parlamenti ellenőrzését és működését akartuk biztosítani. Nyomatékkal támogatom azt, amiről Jan Olbricht beszélt. Arra a kérdésre pedig, és az is fontos, hogy becsvágyó eljárásba vegyünk részt, megfelelő időben döntsünk, és <clears throat> ezt csak akkor érhetjük el, hogyha alapvetően megváltoztatjuk az eljárásokat. És a bizottság májusi javaslata után nem ö, feneklik meg a javaslat vitája a tanács különböző testületeiben hónapok viták során. Hogyha február-márciusban a bizottság előáll, akkor ö, döntsön a, a szakbizottság, aztán a plenáris, aztán az Európai Tanács. Ez egy koncentrált eljárás, amelyben az intézmények szorosan együttműködnek, máskülönben becsvágyú időtervet nem lehet betartani. És így törés jön létre az intézmény együttműködésben. Jelesül a régi parlament készíti elő a költségvetést, aztán az újonnan fölálló parlament, aki egyben az biztosokat hallgatja, éppen meg kell, hogy döntsön a költségvetésről. Ezért nagyon fontos, hogy az elmúlt a következő év első három-négy hónapjában mi történik, milyen eljárásokban egyezünk meg, és milyen konkrét megállapodásokat lehet elérni. A passzarel megoldás kérdése mi szerint, hogy a tanács minősített többséggel dönthet, ez sajnos sok tagállam nem támogatja. De hogyha mégiscsak egy nap a passzarel megállapodásra jutnának, akkor ez persze befolyással lenne a parlament jogkörére is. Egy utolsó észrevétel az Eurózóna költségvetéséről. Beres kollégával sikerült másfél évvel ezelőtt egy elég bonyolult jelentést elfogadtatnunk, itt a tisztelt házzal. Ez a <clears throat> jelentés arról szólt, hogy nem szükségképpen új intézményeket kell létrehozni, az eurózóna költségvetéséhez. Minden állam az eurózóna irányába halad, kivéve Dániát, illetve az Egyesült Királyság pedig kilép. Aztán létezik a <clears throat> költségvetési facilitás a nem eurózón országok számára. Voltak éppen kézenfekvő volna, hogy azt mondjuk, hogy minnyájunknak az az érdeke, hogy a krízis ne ismétlődhessen meg, felkészülünk egy új krízisre, és ilyen módon egy olyan költségvetési fejezetet kell találnunk, amely a fizetőszköz stabilitását szolgálna. az erőit, de a többieket se zárná ki, aki, akik saját vadótával rendelkeznek. Ezzel a saját eszköz határozattal nem kell magasabb összeget célba vennünk, és így a nemzeti parlamenteket bevonhatná, bevonhatnánk és a Nemzeti Alkotmánybíróságos ítéletekre is kitérhetnénk, mondjuk az európai költségvetés dimenziója tekintetében. És ilyen módon nagyobb nyomást gyakorolhatnánk a nemzeti parlamentekre, a bevételi, hogy a bevételi oldalt jobban befolyásolják, és a végrehajtás során pedig az Európai Parlament nagyobb szerepet kapna. <clears throat> Hogy ez most egy alelnök lenne, bizottság alelnöke, vagy egy pénzügyminiszter lenne, mindenképpen az arról államok pénzügyminisztereivel közösen kellene dolgoznia. Bármelyik forma mellett is döntünk. És hogyha Németországban egy szép napon feláll a kormány, akkor biztos vagyok benne, hogy Macron elnök ilyen irányú javaslatait intenzíven vitatják majd meg. Köszönöm szépen! Fernandes úr, utána meg Léner igazgatónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Az első kérdésem az időtervezésre vonatkozik, tehát hogy Öttinger biztosnak mi a véleménye arról, hogy mégis milyen munkarendben kell dolgozni, mi a gazdasági kontextus, mik a bizottság tapasztalatai. Tehát, hogy le tudjuk-e még ebben a mandátumban zárni ezt a tárgyalási kört vagy pedig ez a következő mandátumra marad. Ugyanis egészen biztos vagyok abban, hogy ez még sok ideig fog tartani, ugyanis itt legitimitási kérdésekről van szó. Hogyha öt éves költségvetésről beszélünk, akkor először is meg kell gondolni, hogy kizárjuk ezt a lehetőséget, vagy sem. Az előző bizottság fog ez esetben meghozni egy döntést a következő bizottság számára. Ugyanis egy ilyen döntés nagyon sok időt vesz igénybe. Tehát azt hiszem, hogy akkor az a helyzet fog előállni, hogy egy bizottság meghoz egy döntést, amit majd a következő bizottságnak kell végrehajtani. Hogyha önök is úgy gondolják, hogy ebben a mandátumban hasznos lenne, hogyha elfogadnánk az MFF-et, akkor mondják el ezzel kapcsolatban a véleményüket. A második kérdésem az, hogy ez egészen pontosan mit jelent a GNI szintjén, tehát az a, a teljes összegekre gondolok. Itt van minden alap, minden eszköz, minden költségvetésen kívüli eszköz, akkor itt most milyen összegeknél járunk? Én a költségvetés egységessége mellett török láncsát. Mindenképpen úgy gondolom, hogy maximum 20-23 százalékára juthatunk el a GNI-nak. És akkor utána meg kell nézni, hogy mi a költségvetésen belül és mi a költségvetésen kívüli. Hogyha kiemelünk a költségvetésből eszközöket, annak érdekében, hogy csökkentsük a költségvetést, szerintem erre nyugodtan lehet nemet mondani. Tehát a költségvetés egységessége szerintem mindenképpen fontos, és a demokratikus ellenőrzés szempontjából az mindenképp üdvös lenne, hogyha egységes lenne a költségvetés és átlátható. És azt is meg kell nézni, hogy ez az egész milyen képet alakít majd ki. Tehát azért nem lehet a költségvetésből kivenni dolgokat, hogy csökkentsük a költségvetést, nem erre való a költségvetés egységessége. Aztán beszélni kell az eurozónáról, hát itt lehet, hogy nevet kellene változtatni, az eurozóna költségvetése, hát nem tudom, nekem nem nagyon tetszik, és nem is tükrözi a bizottság decemberi javaslatát, nem fogja tükrözni. Ugyanis a bizottság decemberben javaslatot fog tenni a banki unió kapcsán, a reformok kapcsán, és létrejöhet esetleg egy eurozónás alap, illetve az előcsatlakozásról, már mint az eurozónához való előcsatlakozásról is beszélnünk kell. Úgy gondolom, hogy itt valamennyi célkitűzést valahogy össze kell fogni, és erről is szeretnék némi pontosítást kapni. würde ich gerne vorlassen. Igen. Egészen rövid. Döpresz képviselő. Nem majd valamit mondok. Nem fogom még egyszer megismételni, amit a kollégák az imént elmondtak, de az előadó prezentációjában mindenképpen nagyra értékeltem azt, amit az Európai Uniós költségvetés hozzáadott értékéről mondott. Mindenképpen nagyon fontos koncepció a hozzáadott érték megközelítés ugyanis ez az euroszkeptikusok ellen nagyon jól felhasználható érv. Tehát az európai költségvetésnek kétségkívül van hozzáadott értéke. Tehát az európai szkeptikus mozgalmak ellen nagyon jól fel lehet lépni azzal, hogy tudjuk biztosítani vagy bizonyítani, hogy az európai költségvetésnek igenis van hozzáadott értéke. Viszont azt el kell mondanom, hogy szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a jövőbeli MFF kapcsán mi az, amiről már most meg kell egyeznünk, és mi az, amiről elég később megegyezni. Főképpen azért, mert itt van a Brexit fölöttünk, hogyha én állam vagy kormányfő lennék, akkor mindenképpen megvárnám az MFF-fel azt, hogy mi történik a Brexit kapcsán. Nagyon-nagyon óvatos lennék. Ugyanis egy politikailag rendkívül bizonytalan időszakot élünk most, nem egy tagállamban. Lesznek olyan politikai változások, amelyek nagyon komoly kihatással járnak majd az elkövetkezendő évekre, tehát olyan döntéseket kell meghoznunk, amelyeket befolyásolni fognak nagyon fontos és nagyon jelentős események, amelyek a jövőben következnek majd be. Az eurozónás költségvetés kapcsán én szimpatizálok magával az alapötlettel, José Fernándeznek igaza van, lehet ezt máshogy hívni hogyha az eurozóna nem az Európai Unió szíve, akkor az Európai Unió szétesik. Úgy gondolom, hogy ha az eurozónának fiskális kapacitást adunk, akkor az mindenképpen segíteni fogja az európai egységet és a kohéziós politikákat is. Tehát, hogyha az eurozónának lenne költségvetése, az megerősítené az eurozóna kohézióját, és segítséget kaphatnának például a strukturális reformokhoz azok a tagállamok, amelyek most szeretnének belépni az eurozónába. Tehát a kohézióban rejlő lehetőségektől fosztjuk meg a csatlakozni kívánó országokat azzal, hogy nincsen eurozónás költségvetés. Képzeljük csak el, hogy vannak mondjuk olyan tagállamok, amelyek szeretnének az eurozónához csatlakozni, és ehhez nem kapnak semmilyen segítséget. Úgyhogy szükség van valami megegyezésre, hogy mégiscsak ösztönözzük az országokat arra, hogy belépjenek az eurozónába. az MFF-nek mik lesznek az alapvető célkitűzései, ez is fontos kérdés, valamint itt van a rugalmasság is, de szerintem megvannak a lehetőségeink a rugalmasság kezelésére. Nézzük a politikai célkitűzéseket. Úgy gondolom, hogy vannak olyan politikai célkitűzések, amelyeket meg kell erősíteni, itt nem csak a migrációról beszélek. Hát vannak olyanok, akik úgy képzelik, és abba az illúzióba ringatják magukat, hogyha a líbiai és a török határokat megfelelőképpen ellenőrizzük, akkor megáll a migrációs hullám. Nem fog megállni a migrációs hullám. Úgyhogy a célkitűzéseinket ehhez kell igazítanunk hogyha nincs meg a megfelelő támogatás az európai polgárok részéről, akkor nagyon nehezen fogjuk tudni végrehajtani ezeket a célkitűzéseket, és nehezen fogjuk tudni végrehajtani a költségvetést is. Hogyha nincsen politikai megerősítés, és nincsen mögötte állampolgári támogatás, akkor igen nagy kihívásokkal kell majd szembenéznünk. Fontos, hogy az Európai Uniós polgárok tudják, hogy mire jó ez az egész, amivel itt foglalkozunk, mire jó a költségvetés, mi ebben a hozzáadott érték. Szerintem a céljaink egyértelműek. De a modalitások és az ütemterv, a prioritások még egyelőre nyitottak, és szerintem ebből először a politikai prioritásokkal kellene foglalkozni, és utána a mechanizmusokkal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Léne igazgató úr. Elnök úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Szeretnék reagálni kettő megjegyzésre, ami az egységesség kapcsán merült fel az Európai Unió költségvetésében. A bizottság számára egyértelmű, hogy a költségvetés egységessége igen magas értékeket rejt. Hogyha az MFF-es időszakban a körülmények nem tesznek lehetővé más meg megoldásokat, mint a hibrid megoldások, akkor mindenképpen meg kell ragadni a lehetőséget, hogy új MFF-et dolgozzunk ki, és helyreállítsuk a rendet ebben a nagy költségvetési galaxisban. Egy aspektust szeretnék kiemelni. Meg kell nézni, hogy mik a speciális eszközök az MFF rendeletben, és hogy szeretnénk -e ezeket a jövőben valamivel kiegészíteni. Hogyha jól gondolom, akkor ezek hagyományos eljárások az Európai Unió költségvetésében. Ezek nem tartoznak az MFF plafon alá, de csak akkor lehet ezeket mobilizálni az éves költségvetésben, amennyire erre lehetőség van. Tehát ezek nem szatelitek, de mégsem tartoznak a hagyományos költségvetési eszközök közé hogyha ezeket az alapelveket kijelentjük, akkor meg tudjuk tartani a költségvetés egységességét. Ugyanakkor a következő MFF eléggé specifikus lesz, ezért óvatosságra intek mindenkit. Példaként a leges legrégebbi műholdat szeretném megemlíteni, a legősibb szatellitünk a fejlesztési alap a bizottság, a tanács és a parlament az elmúlt tíz évben mindig is készült arra a pillanatra, amikor a fejlesztési alapot be lehet majd vonni a költségvetésbe. A bizottság teljes mértékben elkötelezett emellett a cél mellett, mindenképpen szeretnénk az európai fejlesztési alapot a normális európai költségvetésbe integrálni. Ugyanakkor a jelenlegi specifikus körülmények mellett egyértelmű, hogy óvatosnak kell lennünk abban, hogy ezt hogyan valósítjuk meg. Az EDF egyetlen centel sem csökkenhet, ugyanis a fejlesztési alap rendkívül fontos támogatásokat nyújt. Tehát, hogyha a bevonásnak az az ára, hogy csökkenjen a finanszírozási lehetőség, akkor a célkitűzések fognak sérülni. És a legutóbbi vitában már felmerült ugyanez a téma, a Rubio Rubio asszony prezentációjában. És hogyha megnézzük a saját forrásokat, akkor a arra ösztönözném, hogy tegye már napra készé a szövegét, ugyanis 2016-ban az új elszámolási rendszer érvénybe lépett, és 120 százalékánál járunk a GNI-nak, tehát 1,20. Ez pedig komoly csökkenésekhez vezethet, hogyha az EU 27-ek alapján készülnek el a számítások. Figyelembe kell venni mindazokat, az, mindazokat a rendelkezésre álló összegeket, amelyeket a saját forrásokból nyerhetünk. Az Európai Fejlesztési Alap integrációja csak akkor történhet meg, hogyha ezáltal nem csökkennek a fejlesztési politikára szánt összegek. És a tagállamoknak meg lehet magyarázni azt, hogy lehet, hogy emelni kell a saját források plafonját, annak érdekében, hogy integrálni tudjunk olyan eszközöket, amelyek eddig szatelitek voltak, de költségvetési okokból előnyösebb lenne, hogyha ezek integráltak lennének. De ez mondjuk egy nagyon nehéz párbeszéd lesz, ez egy nagyon nehéz kommunikációs feladat, hogyha meg akarjuk magyarázni a tagállamoknak, hogy a saját források plafonját emelni kell. És az időrend kapcsán azt tudom elmondani, hogy biztosom, Öttinger biztos, rendkívüli módon elkötelezett, hogy arra ösztönözze a parlamentet és a tanácsot, hogy gyorsak legyenek a tárgyalások. Reméljük, hogy legalább az MFF és a saját források kapcsán hamar megegyezésre jutunk, hiszen a labda a parlament térfelén van. Köszönöm szépen. Pons úr is megérkezett. Tehát most az a szándékom, hogy 17 órakor megkapja a szót. Addig még van 15 percünk. Becker úr, Crow úr, több nem? Hozzászólhat. De Becker úrral kezdjük. Tehát kommentárok, megjegyzések, összefoglalók. Köszönöm szépen a kérdéseket, köszönöm szépen a megjegyzéseket. Röviden először a hozzáadott értékről szólnék. Hát nagyon nehéz a hozzáadott értéket meghatározni, 2009-ben és 2010-ben születtek meg az első lehetőségek, és 2011-es volt az első jelentés. A végleges konklúzió az volt, hogyha megnézzük az MFF-et, akkor egyértelműen látható a hozzáadott érték. Tehát a hozzáadott érték európai szintű hozzáadott értékként jelentkezik, ez volt a politikai következtetés. Ami az időrendet illeti, a munkarendet illeti, és itt meg kell néznünk a legutóbbi tárgyalások tapasztalatait is. A régi munkarendek nem feltétlenül alkalmazhatóak a jelenlegi helyzetre. ez a parlament ugye nem az összegekről fog vitázni, ebben legyünk egyértelműek. A tagállamok remélem, hogy a következő év végéig konszenzusra tudnak jutni. Végezetül pedig a fiskális kapacitások kapcsán azt szeretném elmondani, hogy még mindig nem teljesen tiszta, hogy ezt a kapacitást hogyan lehet felhasználni, mi ennek a költségvetésnek a lényege. Itt mondjuk nemzeti strukturális reformok finanszírozásáról van szó, vagy pedig az ellenciklusos programokat lehet ezzel támogatni, vagy pedig az eurozóna stabilitására lehet ezeket fordítani, vagy egyéb gazdasági politikákra az eurozónán belül. És hogyha megnézzük ezt az utolsó opciót, az eurozónás költségvetést, ez olyan költségvetés lesz, ami több mint 260 milliárd euróra rúg majd évente, ami körülbelül kétszer akkora, mint a 28-ak költségvetése. A prioritások ugyanazok lennének beruházás, infrastruktúra, kutatásfejlesztés, de a jelenlegi kifizetési prioritásokkal való kapcsolat még nem egyértelmű. Tehát ez az új költségvetés azt jelenteni, hogy komplexebb, összetettebb lesz a rendszer, és emiatt valószínűleg nehezebben lesz átlátható is, így tehát politikailag érzékeny kérdés lesz. És nem egyértelmű, hogy az európai politika csinálás hogyan alakul majd ebben a tekintetben. Köszönöm szépen, Jan Ulrich. Köszönöm. Néhány megjegyzést szeretnék elmondani. Nagyon tetszett az előadás kezdetén az, hogy érdekes a hozzáadott érték, de a hozzáadott érték önmagában véve nem lehet végcél. Tehát a hozzáadott érték nem végcél, hanem egy módja, egy eszköze annak, hogy elérjük a céljainkat. Tehát csináljunk valamit, aminek van hozzáadott értéke, hogy ezzel az értékkel kezdhessünk valamit. Tehát önmagába véve az, hogy termeljünk hozzáadott értéket, nem valami nagyra törő célkitűzés ebben a megfogalmazásban. Ez egy fontos elem. Ez egy politikai intézmény, ahol mi dolgozunk. Meg kell határoznunk a célokat. Politikai egységet akarunk felállítani, vagy egyfajta kormányközi megállapodást. Hogyha egy kormányközi megállapodásról van szó, akkor nincs szükség európai költségvetésre, még az Európai Parlamentre sincs szükség. A cseh köztársaság volt elnökét idézem egyébként, aki azt mondta, hogy ha az Európai Unióban minden kormányközi szinten történne minden döntés, akkor nem is lenne szükség az Európai Parlamentre. Úgyhogy éppen ezért számunkra ez az egész vita nem a számokról szól, hanem az Európai Unió jövőbeli modelljéről, az eszközöket nekünk úgy kellene felhasználnunk, hogy létrehozzuk azt az Európát, amiért küzdünk. Szerintem ez teljesen egyértelmű. Fel kell tenni a kérdést, hogy mi az, ami megfelelőképpen rugalmas, ami dinamikus, és ami leginkább a céljainkhoz vezet. A harmadik fontos elem az, hogy köszönjük szépen, hogy elmondta, hogy mennyi az eurozóna költségvetése. Az mindegy, hogy hogy hívjuk ezt, elrejthetjük különböző nevek mögé, de mégiscsak ugyanaz az eszköz, mint az Európai Unió költségvetése, de ez csak az országok egy részére vonatkozik. Úgyhogy mondjuk ki, hogy miről van szó, lesz egy Európai Uniós költségvetés, ami mindenkinek szól, a másik költségvetés meg nem mindenkinek szól. Lesz egy kohéziós politika az Európai Uniós költségvetésben, ami mindenkire vonatkozik. És akkor létre kell hozni az Európai Unión belül az eurozóna költségvetésében is speciális eszközöket. Na most összefoglalva ez az egész MFF-es vita nem a pénzről szól. A vita arról szól, hogy mi legyen az Európai Unió jövője, ez a vita arról szól, hogy mi mit akarunk. Utána ezt természetesen le kell fordítani költségvetés nyelvre, de az, ez az egész tulajdonképpen egy politikai gondolkodási folyamat. Köszönöm. Vielen herzlichen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Köszönöm Rubio asszonynak, Becker úrnak, Richard Krónak, természetesen a jogi szolgálat részéről. Nagyon informatív vita volt. Köszönöm az élénk vitát. Ó, 7 perccel korábban vagyunk, és González Pons úr, hogyha már ott van, akkor áttérnék az ön napirende pontjára, és áttérnék az európai védelmi ipar kérdésére. Köszönöm szépen, elnök úr! Röviden vázolom szakbizottságunk véleményét. Tehát prioritást szeretnénk adni Európa védelmi függetlenségének. A technológiában meglévő vezető szerep nagyon lényeges, nagyon lényeges ezen kívül az, hogy szeretnénk elérni a lehető legjobb eredményt akkor, amikor a tagállamok a védelembe fektetnek be. Ezen kívül a november 13-i megbeszélést említeném, ahol 27 tagállamból 23-an aláírták a megállapodást. Pillanatnyilag 100 milliárd eurós a védelmi ipari mérleg, és a beruházásoknál elég gyakran szükségtelen átfedések vannak. Ez vonatkozik a termékek kidolgozására, a védelem területén, tehát itt különféle műszaki specifikációkra gondolok, prototípusokra, amelyek közösek, és különféle kísérletek, különféle tanulmányok mutatják, hogy legalább három olyan vállalat működik együtt, amely székhelye két tagállamban van. 500 millió euró jut 2019-2020-ra. Szerintem ez észszerű. Egyidejűleg azonban fel kell tennünk a kérdést, hogy ez nem mehet a MFF tartalékaiból. Tehát itt nem felejthetjük el azokat a KKV-ket sem, amelyek a gazdaságunk motorját adják. Itt olyan projektek is vannak, amelyek eh, elsősorban a KKV-kre vonatkoznak, és az összköltségvetés legalább 20%-át ezeknek a KKV-knek kell juttatni. Több eh, sikert kell itt elérnünk, és remélem, hogy a bizottság megkapja azt a lehetőséget, hogy eh, elfogadhat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. December 7-e 15 óra a módosítók benyújtásának a határideje. Most pedig örülök a hozzászólásoknak, várom jelentkezésüket. Köszönöm. Köszönöm, González Ponc úr. Eddig csak egy valaki jelentkezett, én. Kömmel úr? Ezzel csak azt akartam mondani, hogy láttam. Van még felszólalás? Jean-Paul, igen. Ja. Akkor most tartalmilag is szeretnék állást foglalni, mint a ház normális tagja, tehát most nem levezető elnökként, és az az SPD delegáció álláspontja, az SND részét képezzük, tehát most igazából nem beszélhetek az SND frakció nevében, nem is vagyok árnyék előadó, de az SPD is tárgyalja ezt a programot, és ebből szeretnék önökkel egy-két pontot megismételtetni, megismertetni. Tehát a jogalapot egy kicsit problematikusnak tartjuk. Miért? Mert itt van egy konfliktus a bizottság által megnevezett jogalap között, ami igazából egy iparpolitikai kezdeményezés lenne, és van itt még egy szakasz az Európai Uniós szerződésekben, amely arról szól, hogy mondjuk általánosan a fegyverkezési szektornak megtiltja azt a Horizon 2020 értelmében is, hogy ezt nem szabad itt alaként választani. Tehát igazából két jogalap van, amelyek egymásnak kis mértékben, illetve valahogy mondanak. A második megjegyzésem a becslés kérdés, és itt lehetünk más véleményen is. Én úgy gondolom, hogy a megtakarítási potenciál elméleti. Én még kis asszisztens voltam egy másik képviselő mellett, amikor éppen hogy keletkezett a közös piac, volt egy európai irányelv az építőipar számára. Ez teljes mértékben világos volt, hogyha egységesíteni akarunk dolgokat az építőiparban, akkor itt óriási szinergia és megtakarítási potenciál van. Hölgyeim és uraim, az Európai Unió még csak a konnektorokban sem tudott megegyezni. Tehát most, ha valaki utazik, mondjuk Nagy-Britanniába, viszi az adapterét, és ha elfelejti, akkor örülünk, hogy a szállodában van adapter. Hónapokig tárgyaltak a szakértők, hogy most a földelt, ne földelt konnektor legyen, és igazából, hogy melyik adja megváltást az Európai Uniónak. Aztán volt egy olyan megjegyzés, hogy Európának nem az a dolga, hogy a WC ülőkéket egységesítse, tehát így a konnektorokat is lesöpörték. Ha a tagállamok elkezdik védeni a saját szektoraikat, és van egy ilyen érzésem, hogy ez a védelmi iparban is így lesz, akkor olyan helyzetbe kerülünk, ahol minden kormányzat azt akarja, hogy ne legyen versenytársa a saját védelmi iparának, hiszen itt egy olyan ágazatról van szó, ahol általában nincs más vevő, mint az állam. Tehát, hogy ez itt most máshogy legyen, Tehát itt már említettem, hogy három cég két tagállamból, ez egy olyan előírás, amelynek lennie kell, különben nem lesz nemzetközi együttműködés. És az utolsó pontban egyetértek az előadóval, és nagyon örülök a pozíciójának, González Ponszúr. Hát ez a finanszírozás kérdése. Egy kicsit megdöbbentem, amikor a bizottság nem ebben a teremben, de ebben a szakbizottságban bemutatta, hogy hogyan képzeli a finanszírozás alapjait. Tehát ide tartoznak a nem elégséges tartalékok, és hogyha most egy új programot szeretnénk beindítani, amely jelentős pénzügyi fedezetet igényel, akkor még egyszer aláhúzom ezen a helyen, de formálisan is, nem a frakcióm, de a delegációm nevében, hogy ezt a programot csak is akkor tudjuk elfogadni, hogyha friss finanszírozási forrásokat nevez meg nekünk a tanács. Köpül úr, köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, és én is csatlakoznék az aggájaihoz. Úgy gondolom, hogy nincs igazából jól átgondolva, amit itt most szeretni tennénk. Nagyon szép a megközelítés, de elméleti. De már most a fegyveres erők közbeszerzéséből beszélünk, tehát nem sós magyaróról. Tehát itt súlyos milliárdok vannak. És nem hinném el, hogy a tagállamok nem gondolkoztak el azon, hogy hogyan lehetne ezeket a dolgokat valahogy gazdaságosabbá tenni. Tehát nyilván minden tagállam abban érdekelt, hogy jó üzletet csináljon. A védelmi kiadások esetében ez eddig is így volt. Ez nem jelenti azt, hogy eh, ne lehetne javítani a dolgon, de a megközelítés szerintem kisiklik, hogyha azt mondjuk, hogy azért, mert európai legyenek klaszterek. Tehát igazából ez nem több versenyt jelent számomra, hanem sokkal inkább több bürokráciát. Tehát ismét bevezetünk különféle előírásokat, hogy hogyan tegyenek egy ajánlatot. Tehát szerintem sokkal jobb lenne önkéntes alapon összevonni itt dolgokat, és akkor mindegyik tagállam részt vehet ebben. Tehát az EU tagállamai sokkal több fegyverrendszert alkalmaz, mint az Egyesült Államok. Tehát szerintem ez egy jó érv de természetesen akkor azt is tisztáznunk kell, hogy készek-e a tagállamok arra, hogy a jövőben egységes fegyverosztályokat használjanak. Hogyha nem, hát akkor, akkor nem tudunk közös védelmi közbeszerzéseket kiírni. A dolgok alapját kell megnézni, hogy mire hajlandók a tagállamok, hiszen csak is, hogyha egységesítenek, csak is akkor tudunk közösen közbeszerezni. És azt javasolnám, hogy ezeket a beszerzés, ezek a beszerzések a tagállamoktól kell, hogy jöjjenek, és nekünk EU-ként pedig eh, az a dolgunk, hogy adjunk egy keretet, hogy a tagállamok lehetőleg eh, jól vásároljanak be. Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy milliárdos volumenben nem lesznek megbízások. És akkor viszont azok a cégek nem is védendőek. Hiszen azt nem akarom, hogy egyrészt azt mondjuk, hogy hatékonyabban akarunk bevásárolni, de a védelmipari cégek nem tudnak annyi terméket eladni, mint korábban, akkor szubvencionálni kell őket. Szerintem ez egy eléggé bonyolult dolog. Dinanó úr, köszönöm. Igen? Elnök úr, valóban igaz, hogy nagyon sok technikai, jogi és normatív kérdésekkel szembenézünk, sőt, finanszírozási kérdésekkel is. Úgy gondolom, hogy azért meg kellene próbálni előrelépni ebben a kérdésben, és a védelmi kérdésekben. Tudjuk, hogy vannak fenyegetések. Az amerikaiak kiléptek és hátat fordítottak. Úgyhogy el kell most gondolkodnunk a saját védelmünkön és a saját biztonságunkon. Figyelembe véve mindazt, ami az elmúlt időben történt, el kell gondolkodnunk azon, hogy az Európai Unióban nem kellene belül nagyobb együttműködést megvalósítani. Sokat beszéltünk a kutatásról, a fejlesztésről, az iparról, a fegyvergyártásról de azért vigyázzunk arra, hogy nehogy kiöntsük a gyermeket is a fürdővízzel. Meg kell néznünk, hogy mik a jövőbeli perspektívek az európai védelmi kérdésben. Nem egyszerű a helyzet, de ha egyszerű lenne a helyzet, akkor nem is lennénk itt, és nem is vitáznánk, mert már meglennének a megoldások. Az egyik legnagyobb aggály valóban a pénzügyi aggály. Az a pénz, ami van, az valóban elég kevés ahhoz képest, ami kellene. Ezért fontos, hogy a tagállamok minél hamarabb ráébredjenek arra, hogy a megfelelő összegeket le kell tenni az asztalra, hogyha európai védelmet akarunk biztosítani. Úgy gondolom, hogy ez lesz az első lépés. Természetesen látom a pénzügyi, a technikai és a jogi nehézségeket, de mégiscsak előre kell lépni. Köszönöm. Maja, bitte. asszony? kedves kolléganő kollégák, megértem, hogy korábbi mechanizmusokról panaszkodunk, hogy hogyan is zajlott a közbeszerzés, hogy a tagállamok mennyire szigetelődtek el, és így tovább. De igazából ennek ne legyen az az eredménye, hogy azt mondjuk, hogy hát akkor maradjon így, és nem változunk meg. Szerintem ennek legyen az a következménye, hogy keressünk mechanizmusokat, hogyan tudjuk megváltoztatni ezt az állapotot. Mivel a fenyegetettség nő, mivel a kül- és biztonságpolitika és a védelmi politika aktuálisabb, tehát valószínűleg több beszerzésre lesz szükség, valószínűleg többet kell közösen fejlesztenünk, tehát el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudunk dolgokat hatékonyabbá tenni, másrészt, hogy hogyan lehet ezt még meg is finanszírozni, és hogy ebből mit tudunk közösen megtenni. Európai szinten, hiszen azt máshogy kell szabályoznunk, mint a tagállami szintet. Éppen ezért González Pons úr megközelítését nagyon jó megközelítésnek tartom, és szerintem ez a kezdet. Tehát ez nem az utolsó, hanem ez a kezdet. És így nem oldhatunk meg minden olyan problémát, amely felmerült, tehát véleményem szerint ez egy első lépés kell, hogy legyen a megfelelő irányba, és utána pedig további lépések következhetnek, amelyekről majd tárgyalnunk kell, és amelyeket majd meg kell vizsgálni. Köszönöm szépen, most szívesen felszólítanám a bizottságot, hogy foglaljon állást. Nem tudom, hogy a bizottság szeretne-e ezzel a lehetőséggel élni. Igen, szeretne. Köszönöm, Gájer úr. Köszönöm a szakbizottság tagjainak ez az érdekes vitát. A Költségvetési Főigazgatóság részéről a finanszírozáshoz szeretnék hozzászólni, ahol a egyik legnagyobb agály jelentkezik a szakbizottság tagja részéről. Még nagyon élénken emlékszem arra, hogy júliusban bemutattam a bizottság javaslatát a szakbizottságuk tagjainak, amely még mindig egy olyan javaslatot tartalmazott és tartalmaz, tehát hogy ez az 500 millió, ez az 1A cím alatt került be, és hogy itt az allokációs tartalékban megtalálható volt. Nyilvánvaló volt, hogy nem mindenki üdvözölte ezt a szakbizottságban. Emlékszem Fernandes úr nagyon élénk reakciójára. Tehát nyilvánvaló, és a bizottság érti is, hogy a parlament majd keres egy finanszírozási kompromisszumot, amely kiegészíti a bizottság javaslatait. De most a tagok figyelmét szeretném felhívni egy tényre, és a tanács pozíciója is keményé válik. Tehát úgy tűnik, hogy a tanács szándéka az általános megközelítésben az, hogy száz százalékig kövesse ezt az álláspontot. Tehát itt nem tudom a tanács végleges pozícióját. És az ellent mondásban van a tárgyalások helyzetével, tehát például az FC esetében a tanács abból indult ki, ami a bizottság álláspontja volt az átcsoportosítás tekintetében. Tehát bizottságként most igazából csak azt mondhatjuk, hogy nagyon bonyolult lesz az átcsoportosítás, és várjuk a kompromisszumos javaslatokat, hogy segítsünk a tanácsnak és a parlamentnek is, hogy megfelelő időben megállapodjanak ebben a nagyon lényeges javaslatban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak. Itt a GRO főigazgatóság is jelen van. Nem tudom, hogy hozzá szeretnének-e szólni. Igen, köszönöm. Köszönöm szépen. Egy megjegyzést szeretnék tenni egy rendkívül fontos kérdésről, a jogalapról. Valóban különbséget kell tenni az Európai Unió működéséről szóló szerződés, és ennek 173. cikke, illetve az Európai Uniót létrehozó szerződés között. Az Európai Uniót létrehozó szerződés nem teszi lehetővé az európai költségvetés felhasználását védelmi célokra. Ez az oka annak, hogy ezt a programot az Európai Unió működéséről szóló szerződésre alapozzuk, annak is a 173. cikkére, és tulajdonképpen a jogalap az ipar versenyképességére vonatkozik. Tehát itt elvileg a program célja egy ipari támogatás, és nem pedig az Európai Unió védelmének javítása, tehát a prototípus elkészítéséig ipari projekteket lehet így támogatni. A bizottság tehát ennél messzebb nem akar menni, és védelmi kapacitás beszerzésére nem fordíthat pénzeket, hiszen ezek tagállami hatáskörbe tartoznak. Tehát, így, ahogy ezt most elmondtam, ez finanszírozható az Európai Unió költségvetéséből. Itt a Horizont 2020-ról van szó, és ezen belül nem lehetne annyira jó finanszírozási lehetőségeket találni. Tehát ki kell lépnünk a Horizont 2020-ból, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a Horizont 2020 és az erre vonatkozó rendelet kizárja a védelmi kutatások támogatását. Tehát a Horizont 2020-on belül nem lehet védelmi kutatást finanszírozni, ugyanakkor az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében viszont igen, amennyiben ezt nem védelmi költségnek hívjuk, hanem ipari fejlesztésnek. Köszönöm szépen ezt a magyarázatot. Végezetül pedig az előadónak, González Ponsznak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm mindenkinek ezt a vitát. Espero las enmiendas eh, de todos mis colegas. Ami a módosítókat illeti, Természetesen várom a megjegyzéseket és a módosítókat bármelyik frakcióbéli kollégám részéről, hiszen mindannyiunknak az a célja, hogy olyan szöveghez jussunk el, amely mindenki számára elfogadható. Van azért négy fontos elem, amire kitérnék már most a vita alapstádiumában. Először is itt van az Európai Unió védelme. De nem arról szól a vita, hogy az Európai Unió védelmét lehet-e európai szinten kezelni, tehát hogy legyenek közös védelmi politika, és legyenek közös védelmi költségvetés. Ez egyébként nem is feltétlenül a mi szakbizottságunkra tartozik. Ami viszont ránk tartozik, az az, hogy az európai biztonságot és védelmet elősegítsük. Ez, mint politikai döntés, igenis ránk tartozik, és más illetékes szakbizottságokkal együttműködve kell ezeket a kérdéseket megvitatnunk. Az nagyon fontos mindenki számára, hogy nem arról van szó, hogy fegyvereket vásároljunk, vagy katonai eszközöket vásároljunk, hanem kutatási támogatásról van szó. Tehát az Európai Uniós tagállamok maguk vásárolhatnak maguknak védelmi eszközöket és kapacitást, de ez nem Európai Uniós szinten történik. Arról van szó, hogy a kutatással, a fejlesztéssel csökkenthetjük a beszerzendő eszközök költségét. Harmadsorban pedig, hogyha költségvetési perspektívában gondolkodunk, akkor azt tudom elmondani, hogy egy közös kutatás tulajdonképpen nagyon fontos gazdasági tényező, ugyanis, hogyha kutatásra, fejlesztésre és innovációra olyan pénzeket fordítunk, amelyeket közösen fogunk felhasználni, akkor csak egyszer kell kifizetni ezt a kutatást vagy innovációt, és nem kell ezt 28-szor minden egyes tagállamnak végrehajtania. Tehát tulajdonképpen ez lenne ennek az ötletnek a lényege. hogyha nem szövetségi szinten valósulna meg az amerikai Egyesült Államokban a katonai fejlesztés, hogyha ezt minden egyes államnak magának kellene kifizetnie, akkor mennyivel több lenne az Egyesült Államok védelmi költségvetése. És az Európai Unióban ez történik. Többet költünk a védelmi iparban kutatásra és fejlesztésre, mint Oroszország, azért, mert minden munkát minden egyes tagállamnak el kell végeznie. Ezért késlekedik annyira az Európai Unió, és ezért vagyunk annyira lemaradva a védelmi kutatások területén. Hogyha közös védelmi kutatási politikáról beszélünk, akkor itt a gazdasági megtakarításokra tehetünk szert. Ez természetesen nem jelenik meg összegszerűen az Európai Unió költségvetésében, ugyanakkor megjelenik a tagállamok költségvetésében ez a csökkenés. Tehát, hogyha védelmi célokra elindított kutatás, fejlesztés és innováció közös lenne az Európai Unióban, és mindenki profitálhatna belőle, akkor itt létre lehetne hozni egy alapot, amely segítségével el lehetne kerülni a megkettőződéseket, nem kellene minden tagállamnak ugyanazt a kutatást elvégezni. Tehát úgy gondolom, hogy azonnal látszana ennek a pozitív hatása a tagállami költségvetésekben. Tehát mivel a tagállami költségvetéseknél jelenne meg a csökkenés, éppen ezért ezt a közös alapot is a tagállami költségvetésekből kellene táplálni. Erről kell egy komoly vitát lefolytatni. Köszönöm. Köszönöm, González Ponzúr. Sikerült. Mi több még egy kis időnk is van, hiszen sok kolléga azzal számol, hogy 17.30-kor kezdjük el a szavazást, nem jönnek korábban. Ezért javaslom, hogy a szakbizottság ülését 12 percre szakítsuk meg, és 17.30-kor kezdjük a szavazást.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 szavazás során a szavazókártyákra is szükség lesz. Remélem, hogy mindenkinek kéznél van ez a szavazókártya. Látom, hogy sok tagunknál kéznél van a szavazókártya. Van-e valaki a kollégák között, akinek nincsen szavazókártyája? Ezt jelezze nekem, kérem. Rendben van. Akkor próbaszavazást tartunk. úgy gondolják-e, hogy egész jól vezettem ezt az ülést idáig. Kérem, szavazzanak. So, dann muss noch jemand die Abstimmung eröffnen. Persze még meg is kell nyitni a szavazást. Okay, dann muss ich jetzt sagen, dass die Abstimmung eröffnet ist. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Úgy tűnik, hogy igen. Akkor lezárom a szavazást. Also 17 sind der Meinung, ich habe die Abstimmung ganz entzückend geleitet. Drei sind, glaube ich, dagegen und neun. Ent- Hárman úgy gondolják, nem vezettem jól az ülést, kilencen tartózkodtak, ám tizenheten úgy gondolják, hogy egész jól vezettem az ülést a saját delegációmból esetleg nem támogattak, na jól nézünk ki. De hát akkor ez tréfát férem. Látjuk, hogy mindenki szavazásra jogosult, aki itt van, ezért most fordítsuk komolyra a szót. Az első szavazást nem, először még jelezni szeretném, hogy egy, csomó, egy egész csomagról fogunk ma szavazni, és ez összefügg az egyeztetéssel, az egyeztetés eredményeivel. <clears throat> Péntek este történt az egyeztetés, ma már erről tárgyaltunk, tehát azt gondolom, hogy mindenki számára világos, hogy hogyan szavazzom. Az első egy politikai közös közegben jelenik meg, hiszen a parlament álláspontja az volt, hogy a módosítót, hogy a hatos módosító költségvetést költségvetés módosítási tervezetet csak akkor támogatjuk, hogyha az egyeztetésben megnyugtató álláspontra jutottunk. Ez történt. Ezért tehát az én jelentésemről szavazunk, a hatos számú költségvetési módosítási tervezet a 2017-es általános költségvetéshez, egyes módosító mellettem ellenem elutasítva. Kettes módosító mellettem, ketten ellene a többség elutasítva hármas módosító mellettem, ellenem, elutasítva négyes módosító mellettem, öten ellenem, többség tartózkodás elutasítva az egész jelentésről. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ja, ja. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung, mein Fehler, ich werde gerade auf... Bocsánat, bocsánat. Emlékeztetnek arra, hogy még el kell mondani, hogy a jelentésben két technikai és bittést is végre kell hajtani, az ötös bekezdésben a tense utáni szó után az amounted kell, hogy <clears throat> amount szó kell, hogy szerepeljem, és a hatos bekezdésben az is part of a global agreement covering the 2018 union budget szöveget töröljük. Ez két technikai korrektúra, de a jegyzőkönyvben mégis elmondtam ezt. Tehát aki a jelentést ebben a formájában ezekkel az egy igazításokkal <clears throat> elfogadja. Kérem, hogy szavazzon igennel, megnyitom a szavazást. Sie alle abgestimmt. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. 32 igen, két nem, nulla tartózkodással elfogadtuk. Dann kommen wir zu einer Einzelabstimmung. Egyéni szavazás szintén az egyeztetési eredményből eredez. Ez a rugalmassági eszközök jelenlegi mobilizációjáról van szó. Murazsán kollega az előadó. Egyben szavazunk elektronikus formában. Megnyitom a szavazást. Dem zu Haben Sie alle abgestimmt? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 32 ellenében két tartózkodás mellett elfogadtuk. Vajdére asszony jelentés az Európai Unió szolidaritási alapjáról. Egy, erről egyben szavazunk, elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Kettő. igen, két nem, nulla tartózkodással elfogadtuk. Gratulálunk Vedere asszony. Dann kommen wir zur Mobilisierung der a 2017-es rugalmassági eszköz mobilizációja. Ez az én 2017-es költségvetési jelentésemmel függ össze. Just One Boat, aki tehát... Bocsánat, bocsánat, így az elnök. So, dann haben wir drei, Entschuldigung. So. Elnézést. Három a contingency margin eh, mobilizációról eh, három módosító van, egyes bekezdés kitámogatja. Négyen ki van ellenem. Többen kitartozkodott, semmi elutasítva. Kettes módosító kitámogatja. Négy eh, ember ki ellenzi, többség kitartozkodik, senki elutasítva. Hármas módosító mellettem, ellenem, öten, tartózkodás, senki, akkor ezt elfogadtuk. A végszavazást ismét elektronikus módon hajtjuk végre, megnyitom a szavazást. Schließe die Abstimmung. Lezárom a szavazást.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 Hát jó, hogyha valaki nem akar szavazni, ez is jelent valamit, lezárom a szavazást. <clears throat> Elutasítva. 19 nem szavazat, 14 igen szavazat ellenében egy tartózkodással. Hetes módosító, szintén a foglalkoztatási szakbizottságtól mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas, mellette, ellenem, tartózkodott-e valaki elutasítva. Kilences, mellettem, ellenem, elfogadtuk. Egyes módosító mellettem, ellenem, elfogadtuk. Zárószavazás. Még emlékeztetnek arra, hogy a hatos módosítót kihagytuk, Hát igen, erre nem szavaztunk. Kommen wir zur äh, Schlussabstimmung zu dem... Záró szavazás. Elektronikus módon megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31-3 ellenében elfogadtuk. Második jelentés az Európai Globalizációs Alapról. Itt a görög atikai eh, kiskereskedelemről van szó. Viu asszony az előadó. Egy csomó módosítót nyújtottak be. Kezdem a kettessel, ki támogatja. Ki ellenzi? Kitartózkodott, elfogadtuk. Van egy egyes kompromisszum mellettem, ellenem, elfogadtuk. Négyes módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Mert ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellettem, ellenem, elfogadtuk. Hetes mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellettem, ellenem, elfogadtuk. Második kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Ezzel ezt lebonyolítottuk, és zárószavazásra térhetünk rá. Megnyitom a zárószavazást. Lezárom a szavazást. 31-3 ellenében elfogadtuk. Gratulálok. Kommen wir zum Bericht von Herrn Novakov. Novakov úr jelentésére térünk rám. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása a tagállamokban. Hetes módosító ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott elutasítva. Nyolcas mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Van egy szóbeli módosítóm az előadó részétől, részéről. Novakov úr mit tud erre ezzel kapcsolatban mondani? Ellenzi ezt valaki? Nem. Akkor szavazunk erről, ki támogatja, ki van ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Nem, még az egyes kompromisszum. Ki támogatja a kettes kompromisszumot mégiscsak? <clears throat> Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elfogadtuk, ezzel egy 10, 11, 12, 14 oka a vált és a hármas módosítóval folytatjuk, ki támogatja a 13-assal, bocsánat, mondja az elnök, 13-as, rosszul mondtam, ellenem tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum, ki támogatja, ki ellenzi, kitartózkodás, elfogadtuk. Ez az 15, 16, 17 okafogyó, 18-as, az előadó támogatja, ki nem támogatja, ki tartózkodott, elfogadtuk. Huszos módosító részenként. Ki támogatja az első részt? Ki ellenzi? kitartózkodott, elfogadtuk. Második rész. Ki támogatja, ki ellenzi. Erről inkább elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Tizennyolc, tizenöt ellenében egy tartózkodás mellett elutasítva. Négyes kompromisszum, ki támogatja? ki ellenzi, tartózkodás. Elfogadtuk. 23-as módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 24 mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk. 25-ös mellettem, ellenem, tartózkodás. Elfogadtuk egyes az elődő módosítójával mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Kettes, kitámogatja, kiellenzi, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum végezetül kitámogatja, kiellenzi, ki ellenzi, többséget kap. Ilyen módon a végszavazásra térjünk rá, megnyitom a szavazást. Dann machen wir weiter mit den Transfers. Äh, da muss ich mir jetzt selber das... Folytatjuk a transferekkel, megadom magam magamnak a szót. Magam, megadom magamnak a szót. Kedves képviselőtársaim! A 22-es, 27-es, 28-as, 31, 27-es, 31-es és 32-es transfereket, átcsoportisításokat ajánlásra támogatásra ajánlom önöknek a 28-as átcsoportosítási kérelem kapcsán nyitott kérdések megoldódtak. Az EASA és a bizottság közötti nem jó meg együttműködés sikerült tisztázni. Ilyen módon a 28-as átcsoportosítást is mm, támogatásra javaslom. Ugyanakkor a 33-as kérvényel, kérelemmel kapcsolatban egy kérdésem van a bizottsághoz. Ez itt egy Törökországhoz, Törökországnak adandó előcsatlakozási támogatás. Nos, az egyeztetés során pénteken erről komoly vitát folytattunk, és kérdésem az a bizottsághoz, hogy miért javasolják ezt átcsoportosításként számunkra, és nem a pénteki egyeztetés során jöttek ezzel elő. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Ha egyetért, akkor röviden bemutatom ezt a transfert, úgyhogy világosak legyenek a körülmények a szakbizottság tagjai számára. Tehát itt a bizottság azt kéri, hogy 62 millió euró kötelezettség vállalásokból az IPA Törökország részére átcsoportosításra kerül a humanitárius segítségre. November 16-án a csatlakozás előtti bizottság a multi, tehát a több éves programból juttatna Törökországnak eh, különleges költségvetési eszközöket. Tehát eh, itt Törökország területi fejlesztését finanszírozok ebből, tehát ez a csatlakozás előtti kohéziós sor Törökország számára. A projektek eh, nem elég érettek, és a felszívó képesség eh, is hiányos. Főleg a környezetvédelmi szektorban és a közlekedési szektorban. A bizottság találkozása után a 2017-es kihelyezéseket eh, 89 millióra csökkentették. És ez a kötelezettség vállalás november 16-ától hozzáférhető vált 2017 számára. Mert mindenkelőtt szeretném kihangsúlyozni, hogy 2017-ben is fennáll a felszívó kapacitás gyengesége ez a rossz költségvetési menedzselés, rossz döntések következménye, és ez mind megmutatkozik Törökország felbevő képességének hiányosságaival. Másrészt a szíriai humanitárius helyzet aggasztó marad, és úgy gondolom, hogy a szakbizottság tagjai nagyon jól ismerik a helyzetet, hiszen 6,1 millió szíriai hagyta el lakóhelyét, 3 millióan az idén, 2017-ben hagyta el lakóhelyét. És körülbelül 13,5 millió ember szorul valamilyen fajta humanitárius segítségre. Hogy előmozdítsuk az Európai Unió helyzetét, 62 millió átcsoportás, átcsoportosítását javasoljuk az ipáról a humanitárius költségvetésre. Tehát a eh, Geyer úr kérdése, és arra vonatkozott, hogy 2017-ről beszélünk-e, hiszen pénteken 2018-es költségvetésről szólt. De hogy most a végére érjek felszólásomnak, és hogy eh, igazából egy kérdést már megelőlegezzek. 89 millió lett hozzáférhető az IPA Törökországnak szóló borítékából 2019 számára, tehát itt 62 millió csoportosítunk át humanitárius segítségre. Fennmarad a kérdés, hogy a maradék 70, 27 millióval mi marad? Ebből 17 milliót az ENI veszi fel, és úgy gondolom, hogy a szakbizottság számára érdekes, hogy a fennmaradó összeg pedig az UNRWA-hoz kerül a palesztin menekültek megsegítésére. Tehát a 27 millió tekintetében nem kell a költségvetési hatósághoz fordulnunk, hiszen belső bizottsági transferekről van szó. Köszönöm. Itt Törökország esetében főleg politikai döntés született, és ki is hangsúlyozta, hogy egy egyszerű átcsoportosításról van szó a felvevő képesség hiánya miatt, és a 32-esről is szólok, hiszen itt van egy jelentős összeg, 77 millió euró, és ennek elmondaná hátterét? Köszönöm, elnök úr. Igen, tehát ez a 32-es transfer itt arra vonatkozik, hogy ha egy energia eszköz az ELENA rövidítéssel, amely a Horizon 2020-ban szerepel, azt javasoltuk, hogy 77,3 milliót az energia energiából a Connecting Europe-ra csoportosítsunk át, hogy az Elenát erősítsük. Ez a tiszta energia nyilatkozat alapján történt, 2016. november 30-án született ez, és célja pedig az, hogy a magán és állami beruházásokat a megújuló energiák fejlesztésére fordítsuk. A szakbizottság tagjainak még szeretném elmondani, hogy az elena erősítése az energiafinanszírozási eszközből átkerült a Horizonthoz kettő szakaszban, tehát ez a 2017-es szakasz, amit most javaslunk, ez a 77 millió, és a 2018-as is költségvetési hatósági transfer lesz, erről múlt pénteken határoztunk, és amennyiben az Egyeztető Bizottság is melegyez, akkor ez a 20 millió már a költségvetésben szerepel, hogy növeljük a Horizon 2020 összegeit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Körülnézek. Nem tudom, hogy a szakbizottság kére szót, nem tudom, hogy a kolléga kérnek-e szót itt a átcsoportosításhoz. Nem. Én előadóként javaslom önöknek, hogy fogadjuk el a átcsoportosításokat. A titkárság azt mondja, hogy blokkban is szavazhatunk, de elektronikusan. Szerintem megkérdezem, hogy van-e kifogás. Nem látok, akkor megnyitom a szavazást, blokkban szavazunk az átcsoportosításokról. Zárom a szavazást. akkor itt 26 plusz egy mínusz szavazattal elfogadtuk, tehát most akkor átérünk a többi témákra. Indrek Tarant kap szót. Tarant úr. Intézményenként haladjunk. hiszen itt bizonyos átcsoportosításokhoz nem akarunk csatlakozni, és úgy gondolom, hogy átláthatóbb számunkra, hogyha intézményről intézményre haladunk. Jó, akkor öné a szó. Köszönöm szépen. E, alelnök úr, úgy teszem, ahogy javasolta, egy enyhe módosítással, Először is felhívnám figyelmét az Európai Bíróságra, és hallottam, hogy igazából az egyeztetés alatt visszaütött itt az energiaügy, és még mindig látok egy kárt az Európai Bíróságra. És hogyha Holmeier asszony áldását megkapom ebben az esetben, akkor meghívnám kollégáimat, hogy szavazzuk meg a bíróság épülettel összefüggő transfereire. Tehát, hogyha jól értettem, elnök úr, akkor először most a, először szavazzunk, vagy először mondjak más is az egyéb intézményekről. Szerintem intézményenként szavazzunk. Tehát akkor most a bíróságról szavazunk. Tehát aki szeretné követni az előadó véleményét, akkor elektronikusan. Tehát, hogyha az előadó ellen senki sem kíván szót emeli, akkor nem kell szavaznunk indreket követjük, akkor mi a következő intézmény? Áttérünk a számvevőszékre. Itt is négy transfer van, három ezek között teljesen szokványos transfer, de a 14-es esetében szeretném a figyelmüket felhívni, hogy ezt nem támogatjuk, mert itt arról van szó, hogy a luxemburgi Luxemburgban dolgozók hátfájással küzdködnek, és éppen ezért elektromos asztalokra van szükségük. Hát én mindig amellett voltam, hogy enyhítsük a keményen dolgozók helyzetét az európai költségvetésből, de később megtudtuk, hogy tehát, tehát 70, tehát több, több mint 700 euróba kerül egy ilyen, és ennyit keres egy tanár Észtországban. Tudom, hogy Luxemburg drága ország, de esetleg talán jobb lenne, hogyha egy trénert alkalmaznánk, aki megsportoltatja a dolgozókat. Tehát szükségünk van elektromos székem, nekem is fáj a gerincem, és nincsen elektromos székem. Tehát én inkább Klaus Wellinek adnám ezt a pénzt, hogy a tagokról gondoskodjon, mint a számbevőszéki tagoknak, akiknek hátfájásos problémáik vannak. Tehát meddig megyünk el? Tehát igazából csak egy százezres bagatel. De a luxemburgiak vegyék figyelembe, hogy más is szenved, sőt többet szenved, mint ők. És nekik elektromos készülékekre van szükségük. Tehát most nem akarok politikailag inkorrekt lenni, elnézést kérek előre, de akkor vehetünk ele villamos székeket is, amiket Amerikában használnak. Tehát jó, ezt nem veszük fel a jegyzőkönyvbe. Tehát akkor a szakbizottság egyetért ezzel a javaslattal, tehát hogyha nincs ellentmondás, nem szavazunk. A javaslat az, hogy három átcsoportosítást elfogadjunk a számvevőszék számára, és a 14-es pedig utasítsuk el, ez a javaslat. Tehát jó, akkor ki támogatja az előadót elektronikusan a, a megszavazásban? A 14-es. Tehát a 14-es. 14-es átcsoportosítás az európai számbevő szék számára. Tehát Indrek ezt nem akarja megszavazni. És én azt javaslom, hogy szavazzunk. Itt eh, a 11, 12, 13-ról, itt igent mond, itt blokkban szavazunk. Tehát elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Igen. Mindenképpen meg kell értenünk azt, hogy könnyű azt mondani, hogy igennel szavazunk, akkor az átcsoportosításra szavazunk. Ha nemmel szavazunk, akkor az történik, amit az előadó javasolt, különben homály lesz. Köszönöm. Oké. Okay. Rendben. Tehát, akkor José Manuel javaslata észszerű, tehát nincsen ellentmondás, nincs ellentmondás Inrek Tarant véleményével kapcsolatban a 11, 12, 13 esetében. Akkor a 14-esről szavazunk, az előadó elutasítást akar. Tehát aki igent mond, az Indrek Tarantot követi, aki nemet mond, igen, itt ül a kérvényező, ő az előadó. Az előadó nemet akar. Tehát aki őt támogatja, az a zöldet nyomja meg. És aki nem támogatja az előadót, az pirosat nyomja meg. Ez egyszerű. Tell Oké. Okay. Jó. Tehát a problémám az, hogy nem igazán világos az eljárás a transfereknél. Tehát akkor máshogy csináljuk. A szakbizottságunk igazat ad Indreknek, hogy elutasítsuk ezt a folyamodványt? Hát ezt mondom, szavaznunk kell a javaslatról. Jó, jó, elektronikusan szavazunk. Tehát Indrek elutasítást kér. Indrekt elutasítást kér. Tehát látom, hogy... Tehát akkor ti el akarjátok fogadni? You don't have to vote? Okay. Einstimmigkeit dafür, dann kann, kann, kein Konsens. Jó, jó, jó. Tehát. Jó, akkor folytasd. Jó, ez az én hibám volt. Attends, euh, on va mettre. Un... Elnök úr, ez pofon egyszerű. Tehát, akkor elfogadjuk Indrekkel ellentétben. Jó? Indrek, akkor folytasd. Folytasd az utolsó intézménnyel. Contre Pofon egyszerű minden, az átcsoportosítás mellette vagyunk, vagy ellene. Hogyha mellette vagyunk, akkor igennel szavazunk, ha ellene vagyunk, akkor nemmel szavazunk. Ich bin ja eurer Ansicht nur... Igazából a titkárság mást mond nekem. Akkor mondja el. José Manuel? Jó, elfogadom az elnök javaslatát. Az elnök nem fog erről az átcsoportosításról szavaztatni, hanem az előadó javaslatáról fogunk szavazni. Ha az elnök így dönt, akkor ez így lesz. Tehát mi a néppárt nevében az előadó javaslata ellen szavazunk. Tudunk mi szavazni, csak mondja meg az elnök úr, hogy miről szavazunk. Az átcsoportosításról pont, vagy az előadó javaslatáról. Nem olyan bonyolult. Kucs. Oké. Okay. Ja. Akkor 10 perc, és ezt javasoltam. Köszönöm, José Manuel. Még egyszer. Megpróbálom angolul, lehet, hogy ez könnyebb lesz így. Indrek azt javasolja, hogy nemet mondjunk a 14-es átcsoportosításra. Elektronikusan ki támogatja Indreket? Ki támogatja Indreket? Tehát aki nem akar Na, aki nem akarja Indreket támogatni, az ellene szavazzon. Jó? Minden világos? Nagyszerű. És ezt elektronikusan tesszük. Befejeztem. Kész. Ezt csináljuk. Jó, akkor szavazunk. Dinano, massa. Oké, okay, close the vote. Zárom a szavazást. Tehát Indrek javaslatát 16 szavazattal elutasítjuk, tehát sor kerül az átcsoportosításra. Indrek lost. Indrek elvesztette. Tehát megkapják az elektromos vagy villamos székeiket, amit akarnak. Elnézést kérek. Rendben, Indrek? Akkor folytasd. Kedves kollégák, sajnálom, hogy ilyen problémát okoztam, de én így fogtam fel ezeket a muzsikáló, bocsánat, elektromos székeket. Akkor most a parlamentről van szó, és ez mindig nagyon lényeges. Mivel itt van Kleti úr, aki esetleg két kérdésre válaszolhatna. És nincs túl sok időnk itt a Költségvetési Bizottságban, hogy eszmét cseréljünk megfelelő módon. Tehát először is és itt három létesítményről van szó, és ezeknek a felszereléséről. Tehát szerintem itt 7 millió eurót szánni a jövőbeli transferekre, és igazából Ashworth úr tehát nem szeretném önre hagyni ezt a terhet, ezért teszem fel ezt a kérdést. Másodszorban pedig ez a felszerelési projekt miért nincs benne az idei költségvetésbe? Tehát azt említette, hogy igazából egy elfogadható szinten szeretné tartani a költségvetést, és ez az elfogadható szint pedig mindig a jogos szükséglet kell, hogy legyen. Tehát ez a két kérdésem. Köszönöm. Köszönöm. Nincs itt senki a ház közi, a adminisztrációja részéről? Itt vagyok, elnök úr. Megkísérlem megadni a megfelelő válaszokat. Először is nézzük, hogy a C4-est és a C hármast lehet-e más költségvetési sorokkal megoldani? Elvileg igen, de azért van egy idő határ, ami azt jelenti, hogy ha ezt csak december 4-én mutatjuk be, akkor sajnos fordítási, tolmácsolási problémák lesznek, hogy egy újabb forrást találhassunk. Megpróbálom elmagyarázni, hogy miért elfogadható a 7 millió, a termek felszereltségének költségvetési sorából. 84,7 millió volt itt, és ennek a költségvetési sornak még mindig megvan a 9 százaléka. Ezt december 2015-ben vizsgálták fölül a 2017-es évre nézve, ami most van ugyebár. Tehát az az időkeret, amit felállítottunk, ez azt jelenti, hogy egy 2015-ös döntés, a három munkahelyre nézve most valósul meg, de akkor még nagyon sok projekt bizonytalan volt, és hát ezeket a bizonytalanságokat nem tudjuk kézben tartani. Van egy általános probléma is, amire szeretnék rávilágítani. Arról van szó, hogy nagyon komoly erőfeszítések történtek a biztonsági munkák kapcsán, és 2017-ben most már láthatóak ezek a munkálatok Strasbourgban is, tehát ezek a prioritást élvező biztonsági munkák nagyon fontosak. Önök maguk is az elmúlt két év költségvetésében ezt prioritásként jelölték meg. Tehát vannak kevesebb prioritást élvező projektek, ezeket nyilván a háttérbe kellett sorolni, annak érdekében, hogy a biztonsági projekteket meg lehessen valósítani. Vannak tehát olyan körülmények, amelyek miatt most itt 7 milliónk van a termek berendezésével kapcsolatban. A legnagyobb téma itt Brüsszel. Az első projektcsoport tulajdonképpen arról szól, hogy a PHS épülettel mi történik. Itt előkészítő munkálatok folynak, amelyek a könyvtár felállításával állnak kapcsolatban, illetve az elnök főtitkár irodájával kapcsolatban és más infrastruktúrákkal kapcsolatban. Mivel hogy a PHS-sel kapcsolatban nem születtek meg még a döntések, ezért ezeket az előmunkálatokat sem lehetett még véglegesíteni. Aztán a Square épület kapcsán volt egy előre nem látott költség, itt munkálatokat kellett végezni. Amikor átvettük ezt az épületet, akkor az építetőnek két millió eurót kellett visszaadnia, így tehát már háromnál járunk. A, az épület tűztechnikai védelmében is voltak késlekedések, tehát meg kellett kérnünk a megfelelő tendereket ennek a kapcsán. Aztán az átriumban egy szemináriumterem építése késlekedéseket mutatott, ez 800 ezer euróba került. Aztán fel kellett függeszteni a TREV épületben bizonyos munkálatokat, mert 2015 vége és most között olyan döntések születtek, hogy az egész TREV épületet fel kell újítani 2020-ban, ezért feleslegessé váltak a kisebb munkálatok most. Ezek voltak a legfontosabb munkálatok Brüsszelben, így már 5,5 milliónál járunk. Luxemburg. Itt több kisebb munkálatot el kellett hagyni, mert már elindultak a költözések, éppen ezért most már a Schumann épületben fontosabbak a munkálatok, mint a régi épületekben. Következzék Strasbourg, itt is vannak kisebb átalakítási munkálatok, amelyek késlekedtek azért, mert mindenkinek azon kellett dolgoznia, hogy a bejáratok biztonságossá tétele elkészüljön. Ez a VIK épületben történik, gondolom, hogy mindenki látta ezeket a munkálatokat. Aztán itt van az információs iroda Párizsban, két milliót irányoztunk elő, abban a pillanatban, amikor rendelkezésre bocsátják majd ezt az irodát a parlament részére, és a szerződésbe az is, szerződésben az is benne foglaltatik, hogy ez visszatérítésre kerül ez a két millió, tehát valahol egyszer csak megjelenik ez a plusz két millió euró is. Tehát van 7 milliónk, amelyet erre az átcsoportosításra lehetne fordítani, amelynek bemutatására majd a legutolsó ülésen december 4-én kerül sor részletesen a költségvetés egységes, tehát nincs nagyon értelme annak, hogy a költségvetési pluszokat elutasítjuk egy költségvetési sornál, másiknál meg nem. Aztán nézzük a négyes és az ötös átcsoportosítást. Illetve ez volt a 3 és a 4-es, most nézzük az 5 és a 6-ost. A költségvetési tárgyalások folyamán szeretnénk a költségvetési bizottság kérésére kontrollálni a költségvetés növekedését, tehát tartjuk nagyjából az inflációt 1,7-1,8 százalék. Ugyanakkor, hogyha szeretnénk benne maradni a jelenlegi költségvetési keretben, akkor egy két milliárd eurós költségvetésnél egy technikai jellegű kétszázalékos megmaradt összeg azért nem óriási. annak érdekében, hogy le lehessen zárni a költségvetési tárgyalásokat mondjuk tavasszal, és tudván azt, hogy vannak nagyon fontos és elhalaszthatatlan beruházások, akkor a költségvetési hatóság, és hát ezért vagyunk ma itt, akkor a költségvetési hatóság kell, hogy döntsön erről az év végén megmaradt túlköltségvetésről megvannak a költségvetés keretei, ugyanakkor van némi rugalmasságunk is, ami a költségvetés 2%-át teszi ki. Itt ezeknél a beruházásoknál, hogyha jól kiszámolom, akkor körülbelül 1%-nál járunk, és a pénzügyi rendelet előírja ezt a rugalmasságot, a költségvetési hatóság által jóváhagyott átcsoportosítások kapcsán. Halljuk az előadót, mit ajánl nekünk. Uh, thank you, Mr. Kletti. Maxima sufficit, as the professor would say. Maxima sufficit, mondaná a professzorom. Teljes egészében kielégítő. Oké. Okay. Der Berichterstatter empfiehlt... Tehát az előadó javasolja az átcsoportosítás elfogadását, senki nem ellenzi, akkor ezt elfogadtuk. Köszönöm szépen. Most pedig tovább megyünk az épületekről. Nem, bocsánat. Elnézést, csak egy utolsó észrevétel. A Költségvetési Szakbizottságnak javasolnám a következő évi jelentéstevők. Ez Esvőcs úr és én leszek, kapjanak információt az átcsoportosításokról. Ez egy hasznos eszköz a tárgyalás folyamatában. Itt megvizsgálhatjuk azt, hogy az intézmények mire tesznek javaslatot számunkra hiszen a transferek, az átcsoportosítások definíció alapján azt mutatják, hogy elegendő pénz áll rendelkezésre bizonyos költségvetési fejezetekben, amelyeket mondjuk a számbevőszék 40, 40 éves fennállásának megünneplésére irányoztak elő, hogy csak egy példát mondjak. Fontos tehát, hogy ezeket az adatokat a következő évi előadóknak átadjuk. Vielen Dank. Ähm, dann kommen wir zur Gebäudepolitik. Köszönöm. Épületpolitika, ingatlanpolitika, de jól tudom, erre nincsen. Nem le van zárva. <clears throat> Akkor ezt a pontot lezártuk. Egyebek? Gibt keine Wortmeldung zu any other business. Hogyha senki sem kéri a szót, akkor emlékeztetem önöket, hogy holnap 8 óra 30-kor folytatjuk az FC-vel, lezárom az ülést.